So, um, ladies and gentlemen... Hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy eh, megnyithatom a második panelt, alapjogok és állampolgárság. Franciául folytatom. Euh, Nos, tehát nagy örömmel <clears throat> szerepelek, mint elnök ma délután. Köszönöm szépen a szervezőket, szervező hölgyeket, és ők megkértek, hogy legyek elnök egy olyan szekciónak, amely nagyon közel áll a szívemhez, és a Jean Monnet konferenciánk pár évvel ezelőtt, ugye emlékszem, hogy milyen előadásokat tartottunk, hányan voltunk jelen, egyre többen vagyunk, milyen előadásokat adunk, és a tudományos szint is sokkal magasabb, egyre inkább nagy tíz megtisztelő számomra mindez. Először a téma alapvető kérdését szeretném aláhúzni. Tehát az alapvető jogok és az állampolgárság kérdése a mi számunkra, én számomra központi érdeklődést vált, amikor a Lisszaboni szerződés új változata meg született. Két fogalom tehát alapvető jogok és állampolgárság kérdése, ezek tartalmilag, definíció szempontjából problématűsek, ugyanakkor a szerződés alapja. Ezért gondoltuk, hogy összevonjuk a két témát, külön-külön önmagában vita konferencia témáját képezhetné mindenki. Ha a kettőt összefogjuk, nyilván elnök, az elnök szerepe nem az, hogy ezt most kimerítse ezt a témát. A két ö, téma találkozik. Az a kérdés, hogy a Lisszaboni szerződés ad-e javítási lehetőséget, perspektívákat, feljavítási lehet. Igen, egy bizonyos szempontból igen, hiszen a Lisszaboni szerződés megerősíti az alaperőket, az elveket, a alapvető jogokat, demokráciát, és ezen belül mint alapvető jog szerepel az állampolgársági jog, azon kívül vannak egyéb aspektusok, és igen, a Lisszaboni szerződés valóban a mi témánkat megújítja. Az a kérdés, hogy a Lisszaboni szerződés a függőben lévő kérdéseket, problémákat megoldja. Nyilvánvalóan nem, hiszen egy sor probléma még megmarad, és a ma délutáni vitánknak éppen ez a lényege. Tehát problémák fennmaradtak, igen, sok is van, de a leggyorsabban arra gondolok, leghamarabb arra gondolhatunk, hogy az állampolgárság alapvető jogok veszélyeztetettsége újra téma lett az immigráció, a terrorizmus miatt, illetve az Európát meghaladó problémák, tehát ezek a fogalmak megújulnak. És még valami figyelemre méltó. Azt tudnélük, hogy az állampolgárság kérdése, illetve az alapvető jogok hatája nem vág egybe. Ugye mikor a harmadik országok beli állampolgára kérdése is ide tartozik, mit lehet mondani ezen két alapvető probléma találkozásakor? Nyilván ezeket meg kell vizsgálni, és az az érzésem, hogy semmi sem mutatja jobban a perspektívák megújulását, mint az, hogy a bizottság a szabadság, biztonság, jog érvényesülését erősíti meg a Stockholmi programa, és az a kérdés, hogy milyen lesz az állampolgár számára ez a térség, a szabadság, jogrend és biztonság kérdése. Az a kérdése, ugye ma délelőtt már beszéltünk az új intézményi kérdésekkel, jó kérdéseket tette fel a, biztons, a bizottság, adott-e rá választ? Hát ezek az alapvető kérdések, amelyeket itt meg kell nézni. Ez persze nyilván túl kevés ahhoz képest, amit majd a ma délutáni szereplők elmondanak. Bemutatom ezeket az előadókat. Jobbra tőlem Inico rendező Vigó, az összes címe a tájékoztató programban szerepel, de szeretném aláhúzni, hogy milyen jó emlékeket őrzök. Az alapvető jogok kártájáról szóló vitáink során ön milyen lényeges szerepet vállalt. Orel Csobánú Dordel is szeretne felszólalni, aki az alapvető jogok igazgatója az Európai Bizottságban, és emlékszem, hogy ön a Európai Unió romániai felvételért lépett föl, és akadémiai szempontból Elizabeth Gild, Jean Monnet professzor, Nimégi Egyetem professzora, és Szidzsanszki úr professzor, aki utolsó előtti, és végül a Pierre Lemoine úr, az Europolitika, Europolitics folyóirat igazgatója. de Vigó úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, hölgyem, elnök asszony. Igen, tíz év telt el ön számára, nyilván nem tehát az éveknek nem volt hatása önre. Önök én azt hiszem, hogy az egyik legizgalmasabb feladat, kaland volt, legalábbis európai szempontból, az alapvető jogok kártájának, aki román hercog vett részt benne, és mindez összességében arra utal, hogy ez volt a fő próba a alkotmányos szerződés előkészítésének. Tehát ez volt a fő próba, ha szabad ezt a képet használnom és emlékszem arra, hogy a két konvenció eh, szempontjából, amely kidolgozta az alapvető jogok kártáját, ez olyan konvenció volt, ahol elsősorban professzorok szerepeltek, olyan konvenció volt ez, ahol a jogi technika volt a meghatározó. És arra is emlékszem, hogy első vitáink eh, alkalmával 99. decemberében kidolgoztunk egy kártát, ami jogi kihatású volt, és itt tulajdonképpen politikai deklaráció jellegű volt. Emlékszünk a Herzog elnök szereplésére is, aki fölvetette ezt a kérdést, és azt mondta, azt mondta, hogy úgy csinálunk, mintha a kárta benne lenne a szerződésben. Tehát volt egy, több kolléga is van itt, aki akkor együtt dolgozott velünk, és úgy dolgoztunk, mint hogyha ez jogi alap jellegű anyag lenne. Ugye a kártát 10 hónap alatt dolgoztuk ki, és összességében emlékszem arra, hogy azt mondtuk, hogy igen, ez éppen csak hiánypótló jellegű dokumentum, tehát nem akartak ennek a anyagnak az Európai Unió első DNS-t hordozó anyaga volt, és nem kapta meg az igazi feladatának megfelelő jellegének megfelelő elismerést. Hát, tehát a kárta megjel. És Lizában egy folyosón jelentették be ezt, hogy megszűnt és aláírtuk ezt a dokumentumot, amely hiánypótló jellegű volt. Az alapvető jogok kártájával kapcsolatban el kell ismerni, hogy ez a Lisszaboni szerződésnek a alap dokumentuma volt, bár Rózó úr is emlékszik erre, ott volt, és ez nyilatkozat volt, szándéknyilatkozat, politikai, jogi értéket adtunk neki. Most a kárta itt van. És a kárta utóéletét ismerjük, és most különösen a Lisszaboni szerződés fényében. Tehát összességében olyan sokat harcoltunk a szerződés elfogadtatásáért, és ez kemény munka volt, ugye öt év kellett a ratifikációhoz, és ott volt a Lisszaboni szerződés, hatályba lépés, stb. Tehát senki nem vette észre, hogy milyen módon harcoltunk, hogy el legyen fogadva, ratifikálva a alapszerződés. Gyakran előfordul, ugye, hogy harcolunk valamit, de amikor megszerezzük, akkor elfelejtjük, hogy mit is ö, sikerült ezzel elérni. Ezt a paradoxont ismerjük ma, európai intézményes szempontból látjuk, hogy a Lisszaboni szerződés változásokat vált ki az európai intézmények szempontjából, a kompetenciák szempontjából, az intézmények egyensúlya kérdése vonatkozásában, és most ezt nehezen tudjuk megemészteni. Az igazi résztvevők még mindig nem tudták felfogni, hogy milyen változások lesznek, és a jövőben milyenek lesznek különösen. hivatkozom arra, amit ma reggel mondtunk, hogy ugye a soros elnökség kérdése változik, politikai jelentősége van ennek a dolognak. Állandó elnök jelent meg a tanács szintjén, ez megváltoztatja a politikánkat. A soros elnökség jogrendje vagy intézménye az gyakorlatilag kihalt, és tulajdonképpen a politikai döntéseket mások hozzák, illetve más hozza kimondottan a tanács elnöke. A miniszterek tanácsa a parlamenttel együtt a közös döntés, illetve törvényhozás eszköze lett. az Európai Bizottság előkészítő szerepet kap, és megragadom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy a bizottság ö, politikai lehetőséggel rendelkezik, amely egyedüli szerep az ő számára. És tudjuk, hogy ez olyan, mint a vonat, ugye, hogyha nem szabad kihagyni a vonatot, mikor lesz a következő vonat. Tehát ki kell használni a lehetőségeket. Az új ö, intézményes, nyugodt forradalom, ami lezajlott a Lisszaboni szerződéssel csodálatos lehetőséget ad a bizottság számára, az az, hogy milyen módon tudjuk Európát előre vezetni. Ha nem használják ezt a lehetőséget, mások fogják elfoglalni a helyét. Azt hiszem, hogy Európában jelenleg a gazdasági pénzügyi válság következtében a válasz, amit akarunk adni, a, ennek nyomán az lesz, hogy több Európát akarunk, vagy kevesebb Európát. A Lord tehát nyilván a Lord Turner megközelítése is az, hogy egyeztetni kell a nemzeti és a EU-s érdekeket. Itt folyamatban lévő munkákat látunk a tanács, a parlament szintjén, és ez több, mint bank, vagy piacfelügyelet, vagy a biztosító fel. Itt politikai előrehaladást látunk, és ez sokkal fontosabb, hiszen az elkövetkezendő években az elmúlt évekhez viszonyítva megnő a politikai szerep. Mindehhez képest az alapvető jogok ismét fontosak, hiszen itt is politikai szinten vagyunk. Korábban sokat hallhattuk, hogy ez egy piac tulajdonképpen az Európai Unió, ez egy zóna, ez egy gazdaság, egy pénzbeli, az is Politikai uniót látunk itt, és emiatt mondható az, hogy amikor az értékeinkről beszélünk, és ez, ahogy az előbb mondtam, ez a európaiak DNS-ébe is benne van mindez, ez azt jelenti, hogy most már hosszú múltra tekint vissza a alapvető jogok története, illetve ami ehhez kapcsolódik. Tehát nem csak arra gondolunk, hogy a kárta milyen szerepet vállal, de majd a kollégák részletesen hivatkoznak arra, amit ugye a római konvenciótól kezdve indítottunk. Aztán ott van a Strasburgi konvenció, a parlament szerepe mindig vezető volt, aztán a Lisszaboni szerződés irányába haladtunk, technikai nehézségek merültek fel, a parlament is segített sokban, hogy túllépjünk a technikai nehézségeken. A aláírók az államok voltak, de az Európai Unió maga nem állam. Tehát megfelelő módon kell a konvenció által biztosított lehetőségeket, hogy megfelelő módon tudjuk összefogni a munkánkat, bele számítva nyilván a tanácsot, bizottságot, a, a bíróságot is. Elnök asszony, összességében azt mondanám, hogy most olyan időszakban élünk, amikor a politika egyre inkább jelen van az európai szintereken, tehát több Európát kell elérnünk, több Európa lesz, több politikus Európa lesz, nyilván e felé haladunk, és az alapvető jogok, kikerülhetetlen téma, és nagyon örülök, hogy részt vehettem mindezen munkákban, hölgyem. Köszönöm. Merci pour ces propos. Köszönöm szépen az elkötelezett szavaiért. Csobánú Dordeának adom meg a szót. Köszönöm szépen, hölgyem. Köszönöm szépen a szervezőknek, hogy lehetővé tették ennek a konferenciának a létrejöttét, és nyilván a az Európai Bizottságot is meghívták résztvevőként. Sajnos Vivian Reding, alelnök asszony, aki a alapvető jogok, az állampolgárság kérdésével fogja, ma nem tudott eljönni ide, hogy ezen a konferencián itt legyen. De de kifejtette, hogy mennyire fontos az ő számára is ez a mi anyagunk. Most angolul. Ha megengedik, akkor angolul folytatnám. jelezve az, hogy a bizottság milyen munkát végez annak érdekében, hogy az alapvető jogok és állampolgárság menetrendje körvonalazódjon úgy, ahogy ez a Lisszaboni szerződésben szerepel, illetve ahogy azt a tavaly decemberben az Európai Tanács elfogadott Stockholmi program is rögzíti. A bizottság valóban az a szándékunk, hogy a Lisszaboni szerződésben rögzített szerepünket betöltsük, úgy, ahogy Mendez de Vigo professzor is említette, de természetesen a bizottság nem ugyanazt a szólásszabadságot élvezi, mint a tudományos közösség. Úgyhogy a ma délutáni felszólalásom nem korlátozottabb lesz. Arra a vitára koncentrálnám a hozzászólásomat, amelyet a következő hónapokban, illetve 22 évben a bizottság lekíván folytatni. A kezdet kezdetén megemlíteném, hogy az ambiciózus eh, EU-s eh, alapjogi politika elővonalba került a Lisszaboni szerződés határba lépésével, illetve azzal, hogy az alapjogi karta kötelező jellegűvé vált. Az emberi jogok eh, az alapjogok promóciója a Stockholmi programban is sarokkőként szerepel, ez határozza meg azokat a cselekvési lépéseket, amelyeket minden európai intézménynek meg kell hoznia a szabadságbiztonság jogérvényesülése területén a következő években. Harmadsorban az Unió rövidesen elkezdi a tárgyalásokat az emberi jogi egyezményhez való csatlakozás céljából, és a tárgyalási mandátum tartalmával kapcsolatos egyeztetések jelenleg zajlanak az unió intézményei között. Az unió hozzájárulhat, és, és hozzá is kell, hogy járuljon mindenhez szigorú politikával. Ennek fő vonalait idén eh, az év közepén, júliusban jelenti majd be a bizottság. Reding bizt, eh, alelnök asszony már az Entelaken konferencián vázolta ennek főpontjait eh, tavaly februárban. Intézményként a fő prioritásunk az lesz, hogy biztosítsuk, hogy makulátlan legyen a jogalkotás szintjén, ebből a szempontból az intézményünk renoméja. Teljes mértékben tételbe kell tartani az alapjogi kartát, ezt Reding asszony is említette. A karta lesz az összes uniós politika számára az iránytű, és ahogy Mendez de Vigo úr is említette, ezt valóban meg kell emlő, e, erősíteni, hogy ez az alapvető jogok, illetve az alapjogi karta jelentik az Európai Unió DNS-ét. A karta egyébként egy mélységi, alapvető jogokat feltáró hatástanulmány alapját is képezi majd minden egyes jogi, jog, jogalkotási javaslatra vonatkozóan ez nem csak a bizottságra, hanem ha fogalmazhatok, hogy ez egész európai nap vonatkozik. A jogalkotási folyamatból kiemelkedő szövegeknek összhangban kell lenniük a kartával. Minden intézmény, illetve a tagállamok kollektív felelőssége lesz azt biztosítani, hogy az uniós jogszabályok megfelelnek a jogalkotási folyamat egészében a kartában rögzített szabványoknak. Azt hiszem emlékezhetünk arra, hogy kevés példa volt arra, hogy esetleg jogszabályok nem, ne lettek volna összeegyezhetetőek az alapjogi kartában. Harmadsorban a végrehajtás kérdésére kell koncentrálnunk a tagállami végrehajtásra. Az uniós alapjogi karta nem csak az Európai Unió intézményeire vonatkozik, hanem a tagállamokra is, akkor, amikor uniós jogszabályok gyakorlatban való átültetéséről van szó. A szerződés értelemben rendelkezésünkre álló összeeszközt eh, be fogjuk vetni annak érdekében, hogy az átültetéskor a nemzeti jogszabályokba átkerülő uniós jogszabályok megfelelnek a karta kívánalmainak. Ahogy Reding alelnök asszony említette, nulla tolerancia, zéró toleranciát fogunk alkalmazni a karta végrehajtását tekintően, és eh, szabálysértési eljárásokat is készen vagyunk indítani. Igyekezni fogunk megváltoztatni a szabálysértési eljárások kultúráját eh, az Európai Unióban. A célunk az, hogy minél hatékonyabban tudjuk érvényesíteni a kartában rögzített jogokat az Európai Unióban élő minden eh, polgár számára. Ez elengedhetetlenül fontos, hogy az igazságos, a biztonság és jogérvényesülése területén megfelelő bizalmi szintet érjünk el, illetve az EU külpolitikájában és az emberi jogok kérdését hitelesen tudjuk képviselni. A bizottság azt tervezi, hogy ősztől előkészít és majd bemutat, bemutat az Európai Unióban érvényesülő alapvető jogokról egy jelentést, EU és tagállami szinten, természetesen az uniós kompetenciák határait tiszteletben tartva. Ez az idei jelentés elsősorban módszertani jelentés lesz. Ebben tájékoztatást találhatnak arra vonatkozóan, hogy az alapjogi eh, alapvető jogokkal kapcsolatos szakpolitika végrehajtására mit tett a bizottság illetve az Unió milyen intézkedéseket foganatosított ezen a területen. És a jelentésben feltüntetjük majd az Unión belüli eh, újabb fejleményeket, nagyobb fejleményeket a szabadság, biztonság és jogérvényesüléség térségének jegyében. Ez a lehetőséget kínál majd az Európai Parlamentnek és a tanácsban, hogy eh, politikai vitát folytasson le arról, hol tud lépni az Európai Unió, és mi az, amit a jövőben meg lehet tenni annak érdekében, hogy a karta hatékony átültetését, gyakorlatban való átültetését megvalósítsuk. A bizottság eh, az Európai Parlamenttel, a tagállamokkal és az összes érdekelt féle együtt kíván dolgozni ezen az anyagon a tagállamoknak nem lenne szabad félreérteniük a bizottság erőfeszítéseit, amelyek célja az, hogy uniós szinten kialakuljon egy alapvető jogi politika. Egyesek már elkezdtek emiatt aggódni ugyanis. Nem kell attól félni, hogy uniós kompetenciák becsúsztának ide, illetve több jogszabályra lenne szükség. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy minden releváns szakpolitikába érvényesíteni kell, fő áramsodorba kell emelni az alapvető jogokat a meglevő aki keretein belül, és ez biztosítja az, hogy az uniós jogszabályok teljesen megfeleljenek a karta kívánalmainak. Emellett a terepen történő végrehajtás, jogérvényesítés kérdéséhez is kapcsolódik ez, a valóságban a valós személyek által érte, érzett valós problémák megoldására vonatkozik. Az Európai Unió szintjén eh, szerepünk az, hogy egy sokszínű, bővített Európa keretén belül biztosítsuk ezeket a kereteket, az Európai Unió erejét megkívánjuk őrizni és megkívánjuk növelni, ez azt hiszem mindnyájunk célja, a politikai kohézió megerősítése céljából is, többek között biztosítani kell a kölcsönös bizalmat magas szinten, amely az alapvető jogok védelmének határozott kötelezettségvállalására e, ezt erre építjük. Az igazságügyi és rendőrségi haték, hatóságok közötti kölcsönös együttműködés a tagállamokban alapvetően fontos a szabadság, biztonság, jogérvényesülés térségének kiteljesítéséhez. Végül, de nem utolsó sorban ezen a területen az Európai Unió csatlakozása az Európai Alapjogi Egyezményhez. Nos, ennek a lépésnek komoly politikai jelentősége van. Ennek értelmében az uniós kompetenciák keretén belül eh, magát sértetnek érző személy a Strasburgi Bírósághoz fordulhat, ugyanúgy, mint hogy, ahogy tagállamok ellen is lehet fordulni. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió megerősíti, hogy az emberi jogok védelmében ez az egyezmény milyen alapvető fontosságú szerepet tölt be. Az egyezményhez való csatlakozást nem szabad elszigetelt jelenségként, kezdeményezésként tekinteni, hanem további ösztönzőként kell látni, melynek célja az, hogy rávilágítson milyen keretet kívánunk biztosítani az alapvető jogok területén az európai polgároknak. Az, hogyha az Unió elérhetetlen ezen a területen, nem számon kérhető ezen a területen, nagyon keveset tudunk tenni ezen a szakpolitikai területen. Most egy hirtelen váltással tekintettel arra, hogy szorít az idő, rátérnék az uniós állampolgárság kérdésére. Politikai iránymutatásaiban szeptember 3-ai iránymutatásaiban José Manuel Barroso bizottsági elnök úr hangsúlyozta, hogy az uniós állampolgárságot és részvételt erősíteni kell azzal, hogy valóban megerősítjük a polgárok jogait az unióban. A Lisszaboni szerződés több eszközt adott a kezünkbe ehhez, illetve a demokratikus részvétel erősítéséhez. Elsősorban elismeri a polgárok jogait abban, hogy részt vegyenek az unió demokratikus életében. Másodszorban a civil társadalma való párbeszédet egy horizontális elvét teszi minden tevékenységi területen, és rögzíti, melyek azok az alapvető sztenderdek, amelyeket tiszteletben kell tartaniuk az intézményeknek harmadsorban, kiegészíti az uniós polgársághoz kapcsolódó jogokat a polgári kezdeményezés elvével. Határozottabb hangot kíván biztosítani az európai polgároknak, és egy valódi európai közteret kívánunk kiépíteni ennek segítségével, egy valódi európai démoszt. Az egyik fő prioritás az volt, amit március 31-én mutattunk be a polgári kezdeményezés szabályzásával kapcsolatban. Ennek célja az, hogy olyan feltételeket és kereteket hozzon létre, amelyek egyrésztről hozzáférhetők, felhasználóbarátok, mindenki számára elérhetőek, Egyrészt ezt kívántuk biztosítani, másrészt pedig az, hogy ez hiteles legyen, és ne legyenek ezzel visszaélések. Önök is tudják, hogy ezek az egyeztetések jól haladnak, és e, jók az esélyeink arra, hogy ezt a mechanizmust rövidesen be lehet indítani, el lehet kezdeni használni. A Lisszaboni szerződés által kívánt eszköztár segíthet abban, hogy az európai polgárságot értelemmel töltsük fel. Ugyanakkor azok a jogok, amelyek már léteznek az uniós polgárok érdekében, nos, ezek a jogok megerősítésre szorulnak, ezeket bővíteni kell. Ugyanis az alkalmazható szabályok, illetve gyakorlati alkalmazás között még mindig űrtátong a polgárok mindennapi életükben, különösen határokon átnyúló esetekben, amelyek számukra fontosak, továbbra is nehézségekkel küzdenek. Egy sor kezdeményezés előkészítése zajlik annak érdekében, hogy javítsuk ezen jogok hozzáférhetőségét, illetve hatékonyságát. Csak néhány példát mondanék erre. Elmondanám, mi az, amit eddig tettünk, és mi jelentőséget tulajdonítunk ezeknek a kérdéseknek. Nagyon fontos, hogy a polgárok tudatában legyenek annak, hogy milyen jogok, lehetőségek állnak rendelkezésükre. Éppen ezért a bizottság tudatosság növelésre eh, kíván koncentrálni, a polgárok tudatosságának növelésére ezzel kapcsolatban. Reding biztos asszony Barroso elnök úr arra kérte, hogy hatékonyabb kommunikációt valósítsunk meg az uniós politikákat illetően, illetve arra vonatkozóan, hogy ez milyen gyakorlati kihatása van az, a polgárok életére. Másodszorban bizottsági prioritás az, hogy megvizsgáljuk az összes közvetlen és közvetett adminisztratív akadályt, amelyeknek nemzeti eh, akadályok, illetve határok hoznak létre, amelyek akadályozzák a polgárokat, és konkrét intézkedéseket kívánunk foganatosítani ezek, ezen akadályok felszámolására. Ez eh, válasz lenne mind a Lamassur jelentésre, amelyet két éve tettek közzé, illetve a Monti jelentésre, amely nemrégen látott, látott napvilágot. Az egységes piac működésének javítására vonatkozóan. Múlt hónapban nyilvános konzultációt indítottunk a bizottság részéről, megvizsgálandó az, hogy ezeket a jogokat hogyan lehet megerősíteni, kiteljesíteni. Alapvetően fontos az, hogy a lehető legtöbb érintett fél a tudományos közösség, civil társadalom, egyének, illetve közhatóságok is részt vegyenek ebben, elmondják véleményüket, és megosszák velünk gondolataikat. Ebben a kontextusban remélem természetesen, hogy minden résztvevő, a konferencián ma résztvevő személy segíteni tud bennünket meglátásaival. Októberben idén a bizottság egy közleményt kíván elfogadni az uniós polgárság kiterjesztett értelmezéséről. Nem csak egyfajta leltárt készítünk az eddigi sikerekről, hanem vázoljuk azokat a konkrét intézkedéseket, amelyeket készek vagyunk meghozni, annak érdekében, hogy a polgárok a valóságban is élvezhessék ezeket a jogokat, és egy roadmap-et, egy útitervet eh, nyújtunk be ezek megvalósítására a célunk, politikai síkon az volt, az lesz, hogy minden területen az európai polgárok uniós polgárként ugyanúgy használhassák ezeket a jogokat, ahogyan nemzeti polgárként élni tudnak ezek, ezen jogaikkal. A bizottság megközelítésében az alapvető jogok és polgársági politikák területén horizontális megközelítés az, hogy védeni kívánjuk az emberek jogait, illetve e, igényeiket kívánjuk ez irányon egész elégíteni, mind nemzeti, európai, mind regionális és helyi szinten. A szociális partnereket, a a civil társadalmat, illetve a tudományos közösséget is bevonva ebbe. Megpróbáljuk felmérni az, hogy ez az innovatív és dinamikus értelmezés hogyan tud a változó társadalmi-gazdasági feltételek között kézzelfogható eredményeket hozni a polgárok számára. Ahogy Dütej Döláról asszony is említette, kutatásra van szükség arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk előrelépni az alapvető jogok területén. A kultúránk egyik kihívásáról van szó, az elmúlt években tapasztalhattuk mindezt. Mindezek társadalmi változásokból fakadnak, az etika alakulásából, azokból a folyamatokból, amelyeket a globalizáció, a migrációs alap, áramlatok keltenek, a modern technológiáknak köszönhetők, vagy a terrorizmus kockázatából fakadnak, vagy akár a jelenleg zajló gazdasági válságból. Mindezek a jelenségek, amelyek túlnyomó részt természetesek, kihatással vannak arra, hogy milyen politikai és egyéb attitűdök érvényesülnek társadalmainkban, illetve az adminisztrátorok, a bírók, a politikus, politikai döntéshozók milyen lépéseket tesznek. Ezeket az új attitűdöket és megoldásokat kell átgondolnunk, olyan megoldásokat, amelyek tartósak és nem adhok alapon kerülnek meghozatalra, amit időnként láthattunk az elmúlt időszakban, melyek ezek, ezekre az értékekre épülnek. Meg kell vizsgáljuk azt, hogy legitim vagy nem legitim módon hogyan hatnak ezekre az értékekre ezek a tendenciák. A Jean Monnet professzorok nagyon jó helyzetben vannak arra, hogy határokon átnyúló egyeztetés vitát kezdeményezzenek ebben a témakörben, és hogy valósággá tegyék az alapvető jogok meglétét az Unióban. Ez nagy kihívások, de nagy lehetőségek időszaka is egyben. Köszönöm. Merci de nous avoir... Köszönöm szépen, hogy átadta Reading biztos asszony szándékait, és nyilván ön meghatározta, hogy milyen területeken akar keményen fellépni a bizottság, széles terület. Most kicsit perspektívát váltunk, és az akadémiai, egyetemi területre térünk át. Elizabeth Gild asszony, aki a Migrációs Európai Jogok Tanszékének Zsammon professzora, a Londoni School of Economics professzora. Köszönöm szépen! Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy ma jelen lehetek önökkel, és ilyen fontos témákat vitathatunk meg közösen. Szeretném mindenkinek megköszönni a Jean Monnet teamben, hogy meghívtak engem, és szeretném kihangsúlyozni a Jean Monnet program fontosságát is, hiszen ez a program egy alapvető és különleges részét képezi az Európai Uniós programok, felsőoktatási programok sokaságának és az a célja, hogy, oly, hogy a professzorokat Európa szerte összehozza, és az Európai Unió joganyagát magyarázza és tisztázza. Szeretnék rátérni a tulajdonképpeni témámra, bevándorlás és alapvető jogok nem lehet elégsör, elégszer kihangsúlyozni ennek a fontosságát, illetve annak a fontosságát, hogy mit jelent az alapvető jogokra és az állampolgár ügyekre az a Lisszaboni szerződés. Milyen kihatással van rájuk. Több aspektus ö, jelenik itt meg. Az egyik az az, hogy az Európai Uniós állampolgárok az első alkalommal látják rögzítve jogaikat egy joganyagban. Az Európai Uniós állampolgárság csontvázát tulajdonképpen felruházzuk most izomzattal és hússal. A második dolog, az Európai Unió alapvető jogi kartáját ö, ö, most már úgy rögzítjük, hogy az Európai Uniós ö, hozzá ö, ö, hovatartozást és identitást tisztázza. A harmadik dolog pedig, hogy ez a joganyag nem alkotmány részét és, képezi, és, nem, és nemzetközi jogi értelemben sem értelmezhető, hanem egy új mechanizmus jelent, amely megváltoztatja a viszonyt az egyén és az állam között az Európai Unióba ágyazott jogokról van szó, és ezek viszonyáról. Ezekben a, ebben a prezentációban az a célom, hogy ezeknek az aspektusoknak az alapján még egyszer gondoljuk végig az európai állampolgárság lényegét a Lisszaboni szerződés értelmében. Itt három fő témára fogok koncentrálni. Az egyik pont. Európai Uniós állampolgár, állampolgárság gondolata sokkal vonzóbbá vált most már a tagállamok számára, olyan tagállamok számára is, amelyek eddig nem tudtak ö, ö, csatlakozni ehhez a körhöz. A második dolog. A, ebben a, az anyagban rögzítésre került az, hogy mit jelent az, hogy európai állampolgárság most már nem csak más tagállamok állampolgárait lehet bevonni ebbe a fogalomba, hanem és nem csak a szabad mozgást veszük itt figyelembe, hanem a harmadik országokbeli állampolgárokra is kiterjesztjük ezt. És a harmadik dolog pedig, hogy a jogokhoz való hozzáférés nem tagállami szintű kötelezettségek vagy nemzetközi emberi jogi szerződések függvénye, hanem ez az egyes edi, egy, egyének rendelkezésére álló jog, és ezt támogatja a tagállamoknak a kötelezettsége a bizalom jegyében. Még néhány aspektust szeretnék kiemelni az emberi, az alapjogi karta szempontjából, és szeretném azt elemezni, hogy milyen jelentőségük van az Európai Unió állampolgársága természetéből adódóan. A 2000-es év egyik legfontosabb jogi dokumentumáról van szó az, ebben az egyezményben, fantasztikus vívmányról van szó, és természetesen ezzel kapcsolatban természetszerűleg rengeteg vitára is sor került. Az emberi jogi, alapvető jogi karta célja az, hogy az Európai Uniós polgárok jogait rögzítse, amelyek már egyébként is rögz, rögzítésre kerültek. Nem az volt a célunk, hogy ezt kiegészítsük, ezeket a jogokat, azonban a már meglévő jogok esetében az a helyzet, hogyha ezt egy, egy dokumentumban összefoglaljuk, akkor ö, ugye centrifugális erő kezd el mozogni, és újabb jogok és jogok, újabb jogokat szülnek a jogok. Ö, vagyis bizonyos jogokon keresztül jutunk hozzá más jogosultságokhoz. Itt ugye volt olyan tagállam, a, amely 2000-ben ez ellen fordult, és emiatt a gyakorlati átültetés késlekedett, azonban most már sikertörténeti vált, megvan a jogi tekintélye, és része a, a jogi szabályozásnak. Ezt a kartát politikai szinten is elfogadták, és az Európai Bíróság is elfogadta ezt. Vagyis egy jogilag kötelező dokumentummá vált az Európai Unióban. Több tagállam ö, úgy gondolta, hogy ez nem kielégítő szerze, ö, helyzet. Az első nagyon fontos dolog az, hogy a saját tagállami ö, alkotmányi ö, szerkezetet nem szabad, hogy veszélyeztesse ez a jogilag kötelező alapjogi Európai Uniós szintű ö, szabályozás. A második nagyon fontos dolog, az Európai Uniónak szüksége van egy, egy darab dokumentumra, hogy világos legyen az Európai Uniós hatóságok számára, hogy mi a, a törvényi szabályozás. A harmadik terület pedig az állampolgárokat közvetlenül érintő területeken további szabályozás szükséges, hiszen nagyon fontos, hogy a szupranacionális szinten a nemzetállami jogokat ne sértsük. Ezen kívül az állampolgári jogoknál nagyon fontos, hogy a nemzeti bíróságok bizalommal viseltessenek, és tudják az, hogy hogy itt nem csak a, az Európai Uniós másodlagos törvények preambulum bekezdéseiről van szó, hanem arról is, hogy a, az állampolgároknak lehetőségük nyíljon arra is, hogy fellebbezzenek a különböző ő jogaikat érintő kitételekkel szemben. Az emberi jogok teljes betartása szellemében a tagállamok elkötelezték magukat az Európai Emberi Jogi Egyezmény és más nemzetközi emberi jogi egyezmények irányába, amelyet az Európai Uniós szabályozásnak nem szabad alásnia. Mi az Európai Uniós alapjogi karta tulajdonképpen? Ez egy olyan törvényanyag, amelynek az a címe, hogy szabadság, egyenlőség, szolidaritás, állampolgári jogok, igazság és általános kitételek. A jogászok nagyon sok vitát folytattak arról, hogy ezek a fejezetek egyenlő vagy különböző módon kötelező érvényűek-e. Részben elég abszurd viták is folytak, és nekem az volt a benyomásom, hogyha ezt a kártát józan paraszt észsel olvassuk, és úgy olvassuk, mint ahogy az Európai Unió szerződéséről szóló egyezmény ezt előírja, akkor nincs okunk arra, hogy kétségbe vonjuk például a méltósággal foglalkozó fejezetnek a, a létjogosultságát, vagy más fejezetek alárendeltségében gondolkodjunk. Az európai öm, emberi jogi bíróság például az élethez való jogot soha nem kérdőjelezte meg, és ezt a megfelelő esetek esetében is megfelelő módon értelmezte vagyis a, a jogosultságok két különböző forrásból származnak, az egyik a már meglévő Európai Uniós joganyagból, például az Európai Uniós polgárok számára a szabad mozgás biztosítása, és a második pedig az Európai Emberi Jogi Egyezmény a forrás. A szöveg rögzíti, hogy az emberi jogi egyezménnyel kapcsolatos kitételek természete az Európai Emberi Jogi Konvenciónak megfelelő természetet visel, azonban nincs kizárva, hogy ennél tovább menjen a joganyag. Például, hogyha a hetes cikket megvizsgáljuk, amely a magán és családi élet tiszteletéről szól. Nos, ennél a fejezetnél legalább ö, a Quinton eset idei januári joggyakorlatába kell visszanyúlnunk. Itt tudjuk azt, hogy az emberi jogi, az emberi, az Európai Bíróság arra a következtetésre jut, hogy a, hogy az a fajta magánélet sértési gyakorlat mérvadóvá vált. Aztán volt egy 2009-es eset, amelynek szintén komoly kihatása volt erre a területre. Itt az Európai Emberi Jogi Bíróság például egy másik esetben arra következés jutott, hogy a brit adatbank, volt egy brit adatbázis, ahol ö, olyan emberek adatait is tárolták, akik soha nem ö, ö, folytattak bűn, ö, bűnözői tevékenységet, hogy ez emberi jogokkal ellentétes ö, cselekedet a Strasbourg Emberi Bíróság azt kérte, hogy vizsgálja meg a bizottság azt, hogy a tagállamok hogyan tudnak gyorsan információhoz hozzájutni más tagállamok polgárairól, de olyan formában kell ezt bonyolítani, hogy itt adatvédelmi agályok nem erüljenek föl. Ezen kívül a bizottságot arra is felszólítja a szöveg, hogy a rendőrséggel az együttműködés hogyan kell megvalósítani itt például a, a fedett ügynökök, fedett nyomozók tevékenysége is kérdéses és ö, ö, vizsgálatra szorul. Itt az, az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogát is figyelembe kell venni a bizottságnak, és figyelembe kell venni az, hogy ezek a tevékenységek soha ne sértsék a magánszféra biztonságát. Ide például különböző nyál minták, illetve DNS minták vétele is tartozik. Vagyis egy ilyenfajta elemzés akár a hetedik cikkével összhangban kell, hogy történjen. A kártának az alkalmazása nem csak az Európai Uniós polgárokra korlátozódik. A kártának csak néhány kitétele van van ilyen, ilyen korlátozással elsősorban az ötös cikkről van szó. Az európai parlamenti választásoknál, illetve az európai parlamenti jelöltségnél kerülnek szabályozásra ezek a korlátozott jogok, a szabad mozgás biztosítása és a tartózkodás szabadsága csak az Európai Uniós polgárokra vonatkozik, de az állampolgársággal foglalkozó fejezet alatt is nagyon fontos jogokat találnak az Európai Uniós polgárok szempontjából, mindegy, hogy harmadik országból vagy saját Európai Uniós országokból származnak. Itt a, a hatos cikkre szeretnénk felhívni a figyelmüket, amely az az állampolgársággal foglalkozó fejezetben található, de itt az szerepel, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy a saját ügyei, peres ügyeit, az Európai Uniós intézményeket, a saját ügyeit gyorsan bonyolítsák minden polgár tudja, tehát hogy miről van szó, nem csak azok a polgárok, akik itt laknak, rendes lakhely szerint az Európai Unióban, hanem más harmadik országbeli polgárokra is vonatkozik ez. És ezt figyelembe kell venni a hatóságoknak akkor, amikor az Európai Uniós jogot alkalmazzák. Vagyis egy menedék kérőnek mind a 41-es cikkre hivatkoznia lehet, ahol ugye az szerepel, hogy pártatlanul és gyorsan kell feldolgozni és kezelni az ügyét mint pedig az Európai Unió másodlagos szekundér joga, jogaira hivat, jogszabályaira hivatkozhat. Például egy állam nélküli palesztin férfi kérelme, kérelmét a múlt héten 17 év után utasították el. Azt hiszem, hogy ez nem tartozik a gyors ügyintézés kategóriába. TH Marshall szociológus ad támpontot a számunkra arra, hogy mit jelent valójában az, hogy állampolgárság. Itt a különböző rasszbeli és nemzeti hovatartozásbeli elképzelésekről van szó, amely a 19. században nagyon elterjedt elképzelés volt. Itt egy bizonyos fajta emberek által rögzített jogosultságokról beszélt egy bizonyos teritoriumban, és a, abban a pillanatban, hogy ezek az igények megvalósulnak, létrejön az állampolgárság is. Az Egyesült Királyságban megvizsgálta, hogy a polgári jogok hogyan alakultak a 18. században és a 19. században itt az általános szavazójog kiterjesztéséről is szó van, és végül a 20. század fejleményeit is megvizsgál. Itt az Európai Uniós állampolgárság szempontjából is fontosak ezek a fejlemények. Hogyha megnézzük azt, hogy az Európai Uniós szerződések milyen jogokat biztosítanak az Európai Uniós állampolgárok számára, akkor azt látjuk, hogy a, a, például a, a szabad mozgás szabadságától kezdve a polgári jellegű, illetve a szociális jellegű jogok is már ide tartoznak ebbe. Ebben a kontextusban érdemes megjegyezni, hogy az Európai Uniós május 1-től érvényes szociális társadalombiztosítási rendszer lehetővé teszi az, hogy az, a szociális jogok is érvényesüljenek az Európai Unió polgári számára bármely országban. Jelenleg az Európai Unióban a harmadik országok állampolgárai számos jogosultságot élveznek a különböző instrumentumok alapján. Itt a hosszú távú tartózkodási jog ide tartozik, biztonságos rezidens jogosultságokat, egy szabad mozgást is lehetővé tesznek ezek az előírásokat. Itt öt év a, a minimális időszak, illetve a család családok egyesítési joga ide tartozik aztán van egy diákokkal és kutatókkal foglalkozó irányelv, amely megkönnyíti a harmadik országbeli kutatók és diákok életét, illetve a harmadik országokkal beli állampolgárokkal kapcsolatban van egy olyan szabályozás, hogy vagy adni kell nekik egy tartózkodási engedélyt, vagy pedig el kell utasítani, de gyorsan kell, hogy ennek megtörténjen a magán és a családi élet tisztelete is az egyik alapelv, az Európai Bíróság joggyakorlatának is az alapja. Ez, e, ezeket a jogokat az Európai Uniónak ez a kartája rögzíti. A harmadik országokbeli állampolgárok esetében a másodlagos jogalkotás a marsali állampolgári jogok interpretációja alapján történik, de tovább fejlesztésre került. Hát ez a karta nem csak az Európai Uniós állampolgárokra, hanem a harmadik országos állampolgárokra is, polgárokra is vonatkozik. Itt megint csak a marsali állampolgársági definícióra alapozódik ez a jogalkotás az állam, az Európai Uniós és a harmadik országbeli polgárok jogai közötti szakadék egyre csökken, hiszen egyre inkább áthidalódik a két jog közötti helyzet, és egyre kisebbek a különbségek. A legtöbb állampolgári doktrina nem csak olyan mechanizmusokat foglal magába, amely, amelyeket az egyes kormányok rögzítenek, hanem a törvény alapja is van, és az államon felüli hatóságoknak alternatív módon az alkotmányozás nem minden esetben sikeres abban, hogy az emberek jogait biztosítsa, itt például a második világháború eseményeire gondolok, ezért nagyon fontos, hogy szerződéseken keresztül biztosítsuk ezeket a jogokat. Itt például az Európai Emberi Jogi Egyezményre gondolok. Az államnak az a feladata, hogy az emberi jogokat biztosítsa és garantálja a nemzetközi szerződések értelmében. A nemzetközi emberi jogok biztosítása természetesen elsősorban tagállami szintű administratív intézkedések során valósul meg, másodszorban pedig a tagállami bíróságok feladat az, hogy eldöntsék, hogy az a nemzetközi szerződések tartalmi szempontból hogyan érvényeztethetőek. Néha az Európai Emberjogi Bíróságnak van végső szava ezekben a vitás kérdésekben. A karta nem nemzeti szintű alkotmány, és nem is nemzetközi Európai Uniós szerződés jelent hanem az Európai Unió törvényi rendjének szerves, szerves része interpretáció függő, és az Európai Unió törvényi mechanizmusainak a függvénye. Ebből a szempontból az egyes hatóságok nem módosíthatják ezt, hanem az európai ö, igaz, az Európai Bíróság adja meg a végső interpretációt. Ez az interpretáció kötelező jellegű mind nemzetállami szinten, mind pedig a, mind a tagállami szinten, mind pedig a bíróságok számára. Hogyha meghatározzuk a kiinduló pontot, amely a Max Weberi államelmélet, a, amelyet a, a az emberek és a bürokrácia határoz meg, akkor azt látjuk, hogy a karta alapvetően átváltoztatja Európát. Először is nemzetek fölötti egyezmény, tárgyalások gyümölcse a, ez a karta. A, és a, a tagállamok a Lisszaboni szerződésen keresztül ratifikálják ezt. Egy olyan fajta hatóságról van szó, amely nem felel meg a Max Weberi államnak. Azonban a szeretnék visszautalni arra a kommentáromra, amit már az Európai Bíróság hozott. Itt a Stockholmi programra gondolok, ezt már korábban is említettem. A, az erőszak alkalmazásának a legitimációjáról van szó, és az ide vonatkozó bírósági ítéletről semmilyen ö, ö, ö, nem kerülhet sorra arra, hogy egy tagállami hatóság ö, döntsön ö, magánszemélyek, illetve családok életéről egy másik tagállamban. Ö, a, a karta azt írja elő, hogy a harmadik országbeli állampolgárok, illetve egy másik tagállam állampolgárainak a jogait tartsák tisztelemben. És ilyen formában az embereknek jogosultsága van a, a kártához. Ezt... The territory over which the charter rights apply cannot be modified by any one member Ezeket a jogokat, amelyeket a karta ragzít, a tagállamok nem változtathatják meg. Bizonyos területeken ezt nem lehet megváltoztatni. Látott, láthattuk, hogy Ausztrália mit tett. A menekültügy, menedékkérelem szempontjából bizonyos területekre mindez nem alkalmazható. Biztosítani kell, hogy a kartában rögzített jogokat hűségesen betartják, ezek védelmét biztosítják. Eddig megpróbáltam vázolni a Lisszaboni szerződés milyen alapvető változtatásokat jelent az Európai Unió polgári számára. A legfontosabb változás az európai jogokhoz való hozzáférés, a Lisszaboni szerződés által jogi erőre emelt uniós karta segítségével. Három következménye van ennek. Elsősorban az uniós polgároknak most van egy olyan jogi kartája, amely jogilag kötelező, és amelyekkel kapcsolatban kötelező a teljesítés a tagállami hatóságok részéről az Unió felé tett ígéretük értelmében. Másodszorban a harmadik országok állampolgárai egyre jobban hasonlítanak jogaikban az uniós polgárokhoz, a kartából való részesedésük, ennek, ez, ebből a szempontból való kedvezményezeti státusok szempontjából. Harmadsorban a karta új és potenciálisan nagyon fontos jogforrás lehet az, az unióban élők számára, melyet a tagállamok nem változhatnak meg külön-külön, még akkor is, hogyha ez kellemetlenséget okoz. A hatóság és a jogok deszegregációjáról van szó. Ez segíteni fog a tagállami hatóságoknak, hogy jobban bízhassanak egymásban, és hozzásegítheti az uniós polgárokat ahhoz, hogy az uniós hatóságokban is nagyobb bizalommal, felé nagyobb bizalommal lehessenek. Köszönöm. Merci, madame, pour cette analyse juridique. Köszönöm szépen ezt az alapos jogi elemzést, amikor az alapvető jogok kartájáról beszélt állam. Szigyánszki úr, aki a Európai Bizottság elnökének külön tanácsadója, Genfi Zsamon professzor. Elnök asszony, kedves kollégáim, engedjék nekem, hogy egész más szempontból vizsgálja meg ezt a kérdéskört. Ugyanakkor szeretném beleágyazni ö, a mondandómat abba a politikai mondani valóba, ami az állampolgárság körül forog. Nagyon egyszerű az elképzelésem. Először kérdéseket teszek föl az európai politikai térség vonatkozásában, ami most alakul ki. Másrészt a demokráciát két szempontból nézném meg. Egyrészt a képviseleti demokrácia kérdését, de a direkt demokrácia kérdését is megnéznénk, amely az európai rendszerben most egyre inkább polgárjogot nyer. A előadás a másik részét röviden a különböző konzultációknak szentelem, hiszen azok a mechanizmusok, a konzultációk, tehát a már létező szervezetek részéről, vagy pedig amit a bizottság állít föl, ezek segítségével a tag, tagállam beli állampolgárok a döntés hozatali folyamatba beléphetnek. És végül a konklúzió majd az lesz, hogy először is megpróbálunk kérdésre választ adni, hogy mit csinálunk, és mit kell csinálni, mit tudunk csinálni a jövőben, hogy Európával ténylegesen foglalkozzanak a fiatalok nyilván ki fognak minket tolni ugye az európai cselekvési területről, velem elsősorban, és itt három axist tengelt jelenünk, egyrészt megfelelő európai polgári képzés nagyon fontos, tehát az Európai Unióról második tengelyben általános iskolai képzés kérdése, harmadik pedig a tudományos módszerek megismerése szempontjából fontos fontos. Először is tehát személyes megjegyzéseket szeretnék megengedni magamnak, és ez kapcsolódik a Bározó úr előadásának, bevezetésének a végéhez. Elsőban majd önök is látják, hogy személyes jellegű megjegyzéseket szeretnék tenni. Az európai politikai térség vonatkozásában a szerződésben először láttam az embert, mint a különböző programok központját, amikor a szabadságjogok, különböző jogok, amiket a kollégák elmondtak, ennek az emberi vonatkozása jelent meg, de engem a vélemény, a gondolati szabadság érdekel, hiszen ez alapvető dolog, az információs és az önkifejezési szólásszabadság, ezek a szabadságjogok mind hozzátartoznak a demokráciánk szervezetéhez. Ezeket az elemeket mindjárt külön-külön meg is nézzük. Van egy másik aspektus, amely nagyon jelentős a szerződésben, a politikai tudományok szempontából, ez az európai, illetve a polgári um, különböző pártok bevonása az egész életbe, az az, hogy ezek valóban fejezzék ki az állampolgárok érdekeit Képviseleti demokrációról nem kell sokat szólni, tökéletesen ismerjük ezt a fogalmat, tudjuk, hogy mit csinál az Európai Parlament, hogyan képvisel minket, és nagyon fontos, hogy a saját jogosultságokait hogyan tudja gyakorolni az együttes döntési eljárásokban, illetve a szerződés által biztosított lehetőségek között. Kérdés az most már, hogy hogy lehetséges, hogy nincs kapcsolat a fejlődő hatalom és a részvételi százalékok között, hiszen azt látjuk, hogy az állampolgári részvételi százalék csökken, és látjuk, hogy a hatalom, a különböző hatalmak viszont megerősödnek. Tehát nagyon fontos az információ áramlás az állampolgár szempontjából, hogy tudják, hogy mivel foglalkoznak a hatalommal ellátottak. Második megjegyzésem, amikor részt vesszük a tagállamok részvételi arányát, akkor megnézzük, hogy ez elég jelentős, de van két federális állam, amely, ahol ö, 50 százalék fölött vagyunk, USA és Svájc, mert amikor a részvétel 45 százalékos a parlamenti választásokon a Svájcban, akkor azt mondjuk ez óriási siker, hiszen itt is csökken a részvétel arányszáma. Figyelembe kell venni tehát, hogy olyan helyeken, struktúrákban, ahol nem pontos a, a hatalom, illetve a kapcsolat nem direkt az önök szavazata között, ugye Svájcban is szavaznak a parlamentre, de a helyi mondjuk szinten már ez nem érvényes, tehát ugye én visszautalnék arra, hogy ugye ha valaki görög állampolgár, akkor európai állampolgár is, de tulajdonképpen elválik a választás, a konkrét személy kijelölése, nem tudjuk, hogy ki lesz és miért azt választják meg. Ezért volt Jacques Delors javaslata, hogy egyre inkább adjuk meg a közvetlen részvételi demokrácia lehetőségét, és nem pedig arról legyen szó, hogy kijelölik a bizottság, a különböző szervek vezet, vezetőit. Igen, nehéz folyamat ez. Ez az első aspektus. A második menetben azt szeretném elmondani, hogy azt tapasztaljuk, hogy igen, messze vagyunk az Európáról szóló ö, eredeti anyagokban Ernst Haasra gondolok, ugye, aki azt mondja, hogy a európai politikai pártok kreálása felé haladunk, ennek még csak embryonális jellegét láthatjuk, de Ernst Haas elmondta, hogy párhuzamosan a szociális-gazdasági kompetenciák mellett különböző csoportok, szövetségek alakulnak az állampolgárok részvetelével, és ezek párbeszédet folytatnak a hatalommal. Tapasztaljuk, hogy ez nem így van. Harmadik megjegyzésem a következő parlament, eh, miközben meg nőtt a hatalma, ez a különböző ö, eh, csoportok ö, eh, megfelelő kapcsolati lehetőségeit takarja, tehát nem tudjuk gyakran, hogy a parlamentiek is azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy hogyan tudunk megszabadulni azon emberektől, akik minket támogatnak. A politológusok számára nagyon-nagyon fontos, hogy meg kell nézni, hogy a különböző érdekcsoportok érdeke, hogy tudják, hogy kihez kell fog, fordulni. Itt van tehát egy, egy döntéshozatali folyamat, de nem minden érdek nélkül, hanem hatékonyan kell, hogy ezeket, ezek működjenek. Éppen ezért érdekes, hogy megállapíthatjuk azt, hogy itt van egy pozitív elem, amelyel rendelkezünk az Európai Parlament szintjén. A közvetlen részvétel kérdésében nyilvánvaló, hogy az, amikor bevezetjük a politikai, európai politikai életbe bevezetjük ezt a lehetőséget, ez nagyon fontos átütés, áthatás. Nyilván maga az állampolgár is tehet kezdeményezéseket, különböző rendelkezéseket dolgozott ki a bizottság, ezt elfogadta a parlament, és ez megmutatja, hogy hogyan lehet előre lépni, hogy valaki állampolgár is kezdeményezéssel éljen. Nagyon-nagyon fontos, hogy a tagállamok egy harmadának kell, tehát szám szerint ilyenkor jelen lenni. Nagyon fontos, hogy a tagállami aláírók között a számok fontosak legyenek, a részvevők száma. Ugye Svájcban például ugye van egy bizonyos kezdeményezés, és a kantonok számától függetlenül a szövetségi szintre emelkedik a javaslat. Nagyon érdekes azt tapasztalni, hogy hogy a különböző kapcsolatok szempontjából nagyon érdekes, hogy amikor a kezdeményezés olyan értékekre vonatkozik, amely az alapvető jogok ellenébe megy az EU-on belül, vagy Európán belül, akkor ez nem elfogadható egész egyszerűen a kezdeményezés. Tehát tulajdonképpen a bizottság ö, tevékenységének a területéből kell, hogy a kezdeményezések jöjjenek. Svájcban egyébként a kezdeményezés, amikor megszavazzák, akkor ezt beírjuk a, az alkotmányba. Itt a kezdeményezés tulajdonképpen csak előre lendítheti maximum a bizottságot, és arra kéri a bizottságot, hogy legyen szíves dolgozza ki a javaslatát, és azt majd továbbadja a tanácsnak. Tehát ez a különbség, ugye, hogyha összehasonlítjuk a svájci alkotmányjoggal. Ismerjük ezt az eljárási módot, a ö, bizottság javaslatot, majd tovább megy a tanács felé, és az együtt döntési eljárás szerint a parlament teljesíti ki ezt a jogalkotási eljárást. Ezek a nagy különbségek, amit én látok Svájc és az EU között, Svájcban sokkal közvetlenebb a részvét, hogy a különböző ellentétek, problémák ellenére jobban, közvetlenebből tudnak részt venni a svájciak a közvetlenül a hatalomba. Én nyilván elolvastam a különböző szövegeket, nagyon bonyolultak ezek, és még Svájc esetén e is nagyon nehéz dolog kezdeményezéssel élni, és nyilván a kötelező arányok figyelembevétel milyen nehéz a EU, EU szinten ezt kivitelezni. Amikor a közvetlen kapcsolatról beszélünk, ugye nagyon érdekes, hogy itt vannak a petíciók, a kérvények kérdése. Ezek régóta léteznek, egyrészt, másrészt azért érdekesek, mert több millió, több ezer petíciót adnak be évente a számunkra, a politológusok számára, szociológusok számára. Nagyon érdekes ezeknek a tartalmát megnézni, hogyan történik a petíció előkészítés, Ez végül is az állampolgár közvetlen módon beléphet a EU életébe. Nem biztos, hogy az ilyen petíciónak közvetlen hatása van a hatalomra, de szociológ nagyon érdekes, hogy egyfajta politikai és európai jellegű politikai térséget alakítunk ki. Néhány elemet mondtam, és elég gyorsan haladok, nem is beszéltem még, de beszélhetnék az ombudsmanról, a közvetítőkről, és itt meghallgatásokra kerül sor, nagyon fontos, hogy az egész folyamatot úgy tervezték, hogy ez így működjön, de ezt már régebben, pár évvel ezelőtt hozták létre egy másik állampolgári részvételi forma, melyről elgondolkoztam én is, ez a referendum kérdése, tehát a nemzeti lehetőség, és tudjuk, hogy miről beszél a alkotmány. Franciaországban óriási viták folytak erről. Nem mondom, hogy egy kicsit néha a kampány során egy kissé félrevezették az embereket, de akik ellene szavaztak, azt mondták, hogy mi hiszünk Európában. Hogy lehet hinni valami és ellene szavazni? De egy sor érvet hoztak itt fel. Ez is a részvétel lehetősége nagyon megmozgatta a francia közvéleményt. Emlékszem egy másik vitára, amely 54-ben zajlott le, amikor ideológiai jelleggel vitatkoztak a európai felmerült, tehát a védelmi közösség lehetősége Európán belül, és amikor mi mi kötelező jelleggel elkezdünk foglalkozni, hogy valamit elfogadunk, elfogadjuk, hogy népszavazás kezdődjön, amely demokratikus nemzeti szinten, de véleményem szerint európai szinten, ez pedig antidemokratikusan, hiszen mondjuk létrejön egy 60 százalékos eredmény, amely leblokkolja mondjuk az alkotmány kivitelezését. Nagyon komoly kérdések merülnek fel, és innen merül fel annak a lehetősége, hogy európai referendumot, eh, népszavazást tartsunk. Tehát, amikor, és ugye azt szoktuk mondani, Zsiszkár Désztán a örökkévalóságot eh, célozzuk meg, de hallgassuk meg a politikusokat, és annál inkább, mivel részben ő volt az egyik szerzője a konvenciónak, vezetője, de nagyon érdekes azt is látni, hogy évek óta különböző szerződésekkel dolgoztunk, amelyek folyamatosan változtak, és meg, megváltoztatták ezen utóbbi 60 éven belül a politikai lehetőségeket. Tulajdonképpen minden kompetenciát felhasználtunk, új kompetenciákat hoztunk létre különböző területeken is. És vannak bizonyos munkák, amelyeket elvégeztünk, elvégeztek a referendumról. Ugye emlékszünk arra, hogy De Gaulle volt az első, aki európai népszavazást javasolt egyáltalán. Tehát a tábornok iránti tiszteletből meg kell mégis vizsgálni, hogy az alapvető változások esetén tényleg kell -e, és milyen módon kell a jövő, jövőben a kérdésekkel foglalkozni. Tehát az ilyen referendum, népszavazás, Svájcban például kettős többséget kíván. Ugye a, a lakosság szempontjából többséget kell élni, csak kantonok számát is. Tehát amikor a Lisszaboni szerződést megnézzük, akkor ezt kell alapul venni, vagy pedig a tanács szintjén kell megnézni, mondjuk 2014-ben azt hiszem, hogy figyelembe fogjuk venni a 60 os részvételét a tagállamoknak is, és a lakosság számát illetően is. Emlékeztetek arra, hogy ez úgynevezett föderatív, tehát szövetségi megközelítés, azaz, hogy megnézzük, hogy a, a egységet létrehozó alegységek és a lakosság számát illetően figyelembe kell mindezt venni és azt hiszem, hogy ez a jövő számára még nyitott kérdés. Konzultáció kérdésére térek most át. Nem akarok hosszan ezen időzni, mert egyrészt jól ismerjük, hogy mi történt Európában. Azaz, az európai hatalom kialakítása, kialakulása bizonyos állampolgári csoportok, lobbisták lehetőségét hozta felszínre szakmai szövetségekre is utalhatok. Tehát azt mondják, hogy 1500-3000 lobbista van, illetve 500 és 1000 közötti specializált szakmai csoportok léteznek Jean Menóval megvizsgáltuk a kérdést, és látjuk, hogy párhuzamosság tételezhető fel, vagy látható, hiszen a szerződés szintjén mondjuk az egészségügyben új osteopata oszteopata orvosokat ismerünk el, ezek rögtön egyfajta csoportot alkot, alkotnak, és elkezdenek a hatalommal ö, hát kapcsolatba lépni. Azaz, van egy új struktúra, amely rögtön direkt módon akar, vagy néha indirekt módon akar, akarja bevinni a politikába az állampolgárokat. Tehát nagyon sokféle ilyen szerv létezik az szér, szervek, szervezetek lehetnek mondjuk intézmények, ez a régi gazdasági szociális bizottság. Most nézzük meg, ha elmegyünk az épületük előtt, hogy mivé forta ki magát. Azt hiszem, hogy itt van valami hiány, azaz nem eléggé reprezentatív, kevés tag szerepel ott, hogy kiegyensúlyozott módon tudják a különböző érdekeket képviselni kompenzációképpen visz mondjuk a COPA, Business Europe, vagy a szakszervezetek, mint szövet, költségek, ezek a gazdasági, szociális szervezeten belül kifejtik tevékenységüket. Ezek nagyon fontosak, hiszen ezek alapot képeznek és lehetővé teszi a tagállam bevonását a politikába. Nagyon fontos a régiók bizottsága, amely tulajdonképpen választott emberekkel dolgozik. A nagy probléma egyébként a régiók bizottságában az, hogy nem elég reprezentatívak, hiszen nagy a egyensúlyvesztés, különbség a régió között, mondjuk Németországban a lender, tehát a tartományok, de vannak Belgiumban is ilyenek, vagy Spanyolországban a régiókat nézzük, és Franciaországgal vessük össze, ahol a régió most kezd egyáltalán éledni túl sok az egyensúly, vesztettség. Vannak olyan országok, ahol nincs is meg ez a régió hagyomány. Görögországban nincsen benne, Portugáliában sincs ilyen és tulajdonképpen fokozatosan most kezdődnek ezek politikai szinten mozgolódni, de gazdasági szempontból is. Van egy sor indikátor, amely megmutatja, hogy konvergencia tapasztalható az érdekek szempontjából az EU felé és az eljárások felé. Ha megnézzük a médiákat, annak a szerepét, a nagyvállalaték, a think tank jelentőségét, mindez a különböző gondolatoknak a forrongását hozza magával, és azt, ezt meg is fi, figyelhetjük. Most pedig eh, eljutok oda ahhoz a kérdéshez, hogy most mit kezdjünk a fiatalsággal, mit kell, hogy a fiatalok csinálják. Nagyon fontos, hogy az állampolgári képzés, nevelés helyet kapja. Már pedig, hogyha körülnézünk jobbra-balra, gyakorlatilag Európában sehol nem látjuk ezt. Léteztek korábban intézmények, intézetek, amelyek az ilyenfajta nevelésre kézikönyveket, ad, ezek is eltűntek. A bizottság, illetve a kultúra, kultúrával foglalkozó DG, neveléssel a DG-nek a feladata lenne, és éppen ezért a bizottság ezen feladatait nem szabad félretenni. A nevelés szintjén be kell venni egy konkrét elemet, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését, meg kell nézni, mik a problémák, ki kell mutatni, hogy ö, olasz, francia, spanyol szinten nem lehet megoldani a környezetvédelmi dolgokat. Európai vagy világszintre kell meg, ö, előre haladni, be kell vonni a fiatalokat, hiszen a fiatalok sokszor nagyon érdeklődnek a környezetvédelem szempontjából. Másrészt pedig lehet egy szimulációs játék a különböző iskolákban, fórumokon, eljátszák az EU szerepét, és itt megtanulják, hogy hogyan működik az EU a gyakorlatban. Az európai nevelés fogalma milyen dimenziót jelent, én mindig hivatkozom az új német-francia kézikönyvre, amely két konvergens jelenséget taglal, felvázol az első világháborút, a második világháborút, miért foglalkoznak ezzel a kérdéssel, miért ne lehetne olyan kezdeményezéseket beindítani a bizottság részéről, hogy két oldalról nézzük meg a történelmet. Ez a fiatalok számára újabb lehetőségeket teremtene. Miért nem csinálják? Mert félnek, hogy bizonyos Európa ellenes tendenciák is beindulnak. Nyilván nagyon fontos, hogy az európai értékeket, a demokratikus elveket be kell vezetni. Ezeket ismerünk, de ezek valahol magasban lebegnek, és ezek nem hatják át az új generációkat nevelés, oktatás kérdésében van még sok más elv is, ami szerepet kaphatna. Ott van a történelem, ott van a határok kérdése. A határok kialakulásával kapcsolatban érdekes, ugye most úgy van, itt van a magyar új kormány, amely magyar állampolgárságot ígér a szomszéd államokban lévő magyarok. Ez az európai értékek ellenébe van, vagy mellette van? Hol a határ hogy ilyen nagy jelentőségű módon taglaljuk, vagy kezeljük a határ kérdés. Ugye a nagy Szerbia, a nagy Horvát ország kérdése, ezeket támogatni kell, vagy ez ellen kell fellépni? Tehát meg kell nézni, hogy a különböző országban konkrétan mi történik. Harmadik elem, ez az európai integráció történetébe való bevezetés nagyon fontos. És ne felejtsük el, hogy ez a történelem, mint politikai tett, a két világháború között indult, ebből mozgalom, eh, alakult ki. A második világháború után, amikor alig, hogy megkötötték a békeszerződést, amikor úgynevezett supranacionális erők mozdultak meg, a demokraták, keresztény, demok, keresztény demokraták, liberálisok európai szinten találkoztak, hogy előre mozdítsák az európai eszmét nevelés szempontjából, gazdaság szempontjából, stb. Ezeket figyelembe kell venni, amikor a jövőben különböző területeken tevékenykedünk. Nem emlékszem, hosszú évekkel ezelőtt olvastam egy bizottsági dokumentumot, amely az integráció kezdeteiről beszélt, és ez csak úgy hivatkozott erre, hogy Zsammonéra hivatkozott, illetve a vas és acél közösségre. Nem, azért a felszín alatt voltak már mozgalmak, és azon, ezen az alapon indult el Jean Monnet, és ebből alakult ki ez a csodálatos elképzelés. Harmadik dimenzió, ez, amikor a tudományos megközelítést vezetjük be, bevezetés a tudományokba ha az elnök itt lenne, sajnos nincs itt, Barozó elnökre gondok, akkor azt mondaná, hogy persze, túlságosan gyorsan haladsz, mondaná nekem, a Franciaországban ezt a módszert az iskolák 30%-a vállalja, mások is vannak, akik a különböző problémákat tudományosan közelítik meg. Tehát van egy hipotézis, utána a bizonyítékok felhalmozása, és a ö, milyen konzekvenciát lehet ebből levonni hiszen hogyha az általános szintet emelni akarjuk az elkövetkezendő generációk vonatkozásában, akkor lehetővé kell tenni a számokra, hogy résztvevő állampolgárok legyenek, Ugye bizonyos országokban vannak olyan országok, azt se tudják, hogy mi az, hogy Európai Unió, tehát hogyha azt akarjuk, hogy a szint, általános szint emelkedjen, akkor a különböző eszközet, eszközöket meg kell ragadni, hogy terjesszük az ismereteket. És a következő pontot szeretném aláhúzni, ennek során megtanulnánk, megtanítanánk, hogy mi az, hogy dialógus, bizonyíték, vita, illetve megtanulnánk azt, hogy hogyan kell tiszteletbe tartani a jobbat. Éppen ez a demokrácia iskolája lehet az alapvető szinten, alapszinten is iskolákban, később is, tehát általános iskola, középiskola szintjén. Már az alapszinten tudniuk kell a gyerekeknek, hogy mi történt Európában, hogy elkötelezhessék magukat az EU irányába. Én azt hiszem, hogy a számomra is nyilvánvaló, hogy az Európai Unió jövője szempontjából ez alapvető. Tudom, hogy eh, az elnök asszony eh, szigorúan néz rám, ugye nagyon eh, kedves, hagyta, hogy én kicsit túllépjem az időmet, és előadjam a személyes megjegyzéseimet most következtetésképp a következőképpen foglalnám össze. Az euróbarométer adatait, ha megnézzük, akkor a szabad mozgás kérdésében, azon lehetőséggel kapcsolatban, hogy szabadon mozoghatunk a szabadság területén belül. Ez az első kép, amelyet terjesztenék el 40-50 százalékot említhetek az emberek vonatkozásába, akik azt mondják, hogy az Európa számomra azt jelenti, hogy szabadon utazhatok, mozoghatok a térségen belül. A második kép, amit az emberek kialakítottak magukról az euró vonatkozásában, az az euró 15 százalék számára az Európai Unió szimbóluma az Európa, azt hiszem, hogy ezt nem kell analizálni, hogy mit jelent. De érdekes, hogy azt látjuk, hogy itt van ez a ö, válság, mindegy, hogy hogy nevezzük, ez érinti az eurót is, ez mint következmény merülhet fel az európai integráció vonatkozása. Merkel asszony valamennyi idővel ezelőtt, ugye először Görögországot ki akarta zárni, azt utána azt mondja, hogy szolidaritás is létezik, stb. Legutóbbi beszédében már azt mondta, hogy ha az euró ez, tehát az euró elbukik, akkor az európai integráció is elbukik, annak az elismerése. Tehát nyilván nem szabad, hogy megbénuljon az európai gazdaság, és hogyha lemondunk az euróról, akkor nemzetközi szinten presztízsveszteség lenne, hatalmunk vesztése, stb. El kell gondolkozni mindenről. A bizalom nagyon fontos Európán belül, azaz az állampolgárok védelmét biztosítja. Ez mintegy 50%-át jelenti az emberek. Azt hiszem, hogy sajnos meg kell nézni a felméréseket, sokkal alacsonyabb értékeket mutatnak, de tudjuk, hogy amikor Görögország, Németország vitája után szolidaritásról szóló viták nyomán, hogy segítünk, nem segítünk. Ez olyan vita volt, amely az állampolgári bizalmat csökkentette az Európai Unió vonatkozásában. Annál is inkább, hiszen ugye Görögország, Portugália, Spanyolország erőfeszítései után, hogy csökkentsék a kiadásaikat, ezen erőfeszítések ellenére több, nagyobb lesz a munkanélküliség, kisebb, alacsonyabb nyugdíj, csökkennek a fizetések, stb. Tehát tulajdonképpen az állampolgárok érzékeny pontját támadjuk meg, az életmódját, és emellett azt mondjuk neki, hogyha az önök állama egy kicsit jobban mozog, akkor majd szankcionálunk. Egyébként az Európáról alkotott kép gyakran a csendőr szerepével azonosítja az EU-t. Ez nem tetszik nekem egyáltalán, ez a megközelítés, és Barroso elnök úr is azt mondta, hogy compliance, too insensitive, stb. stb. Ez volt az ő elképzelése. Én azt mondanám, hogy egész egyszerűen meg kell fordítani a képet, hogyha a lakosságnak lendületet akarunk adni, hogy ha figyelembe akarjuk venni az emberek véleményét, hogy mit gondolnak a kérdésekről, mit, hogy vélekednek a médiák akkor szükséges, hogy Európa a szolidaritás képét, dinamizmusát mutassa ki, amely segítségével egyrészt a piacot is tudja ellenőrzése alá vonni, ez nagyon fontos, de ugyanakkor legyen egy olyan csomag, egy olyan általános megközelítés, amely az ágazati előrehaladásokat felkarolja, és ezt láttuk, ezt a közös fellépést a spekulációk elvonatkozásában, vagy pedig a különböző Merkel asszony által vállalt elkötelezettséget. Nem szeretném, hogy az Európáról kialakuló kép egyre negatívabb legyen. Sajnos ezt a negatív képet gyakran mi alakítjuk ki a válságból nem tudunk ki ha nem élvezzük az állampolgárok, a közönség támogatását. Ugye, ha ha csak egyetlen olyan jelet kap az állampolgár, hogy szankciók következnek, vagy az országnak nem lesz szavazati joga, és a többi, és a többi, akkor először az emberek hallgatnak, de lesz egy olyan nap, amikor szociális zavargásokat fog ez kiváltani, ez Görögországban is ez megtörtént, és ez más országban is előfordulhat. Felhívást szeretnék intézni arra, hogy ezeket a vonatkozású dolgokat vegyük figyelembe. Azzal zárom, hogy a bizalom nagyon fontos, hogy helyreálljon az EU vonatkozásában, az állampolgár részvétele szintén nagyon-nagyon fontos. Helyre kell mindezt állítani, olyan feladat, amelyet a bizottságnak egyéb intézményeknek kell elvő. A Task Force az nem igazi. Az a miniszterek, pénzügyminiszterek gyűlése, létrehozták ezt a Task Force-ot, és az, aki az európai tanács elnökét létrehozták. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy harcot látunk a hatalom irányába, amely nagyon diszkrét, meg tiszteletre méltó, de amely egyre megerősödik, és a kormányok közötti, országok közötti, illetve a, az EU szint között látjuk, hogy milyen ö, erővonalak alakultak ki parlamentet beleértve. Remélem, hogy ez nem alakul ki, és eh, ahogy Barozó úr is elmondta, és most szabadon idézem, azt mondta, az államfőkkel kapcsolatban bemutatom Dusát, engem, ő azt mondja, amit én gondolok, de amit én nem merek kimondani. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. A történelmi vetület nagyon fontos a politikain túl. Még itt marad Pierre Lemoine, a Europolitics folyóirat ö, megbízott kiadója és főszerkesztője. Nos, Két politikai felelős és két kiváló professzor véleménye után én az ellensúlyt képviselem. Újságíró vagyok, európai újságíró. Egy olyan újságban dolgozom, amely az európai intézmények és a közvélemény között van az újságíró ö, szerepe az, hogy kérdéseket tegyen fel, legyünk praktikusak, és nyilván megpróbáljuk, hogy a terembeli vitát kiváltsuk. Legyen az akadémikus is, de legyen az gyakorlati is. Elmondom, hogy francia állampolgár vagyok, de európai állampolgár is, hiszen két állampolgársággal ö, rendelkezem, az egyik a másik fölött van, egymás mellett. Én tehát az egyik tagállam állampolgára vagyok, európai állampolgárságom ilyen értelemben nincsen, csak azt szeretném, hogy a gyerekeim, unokáim az európai perspektívában nőjenek fel Mégpedig most a Lisszaboni szerződés fél éve lépett életbe, és ez mit jelent az állampolgárságom szempontjából? korábban már egyesek hozzászóltak. Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy a helyhatósági választásokon, de az európai választásokon is részt veszek a különböző választásokon, és ez nem azt jelenti, hogy mindig mindenben rész, részt vehetek, és tulajdonképpen Belgiát, Belgiumot leszámítva a migránsok részvétele elég gyenge, és most, amikor elértük az 57 százalékot, akkor úgy azt látjuk, hogy szavazásbeli részvétel európai választásokon növekedett. Nos, a a parlament megállapította, hogy az állampolgárok általában érdeklődnek a politika irányába, de nem annyira az EU irányába. Nem tudom. A mi részünkre az nagyon fontos, hogy az európai állampolgárság milyen plusz tud adni. Másodszorban a Schengen mint a szabadság, biztonság, jogérvényesítő területeség. Ez azt jelenti, hogy Schengenen belül a belső határokat felszámolt, fokozatosan, mégpedig a Schengeni aláíró között. Ez 22-27 országra vonatkozik de vannak külső országok is. 25 évvel ezelőtt ezek az országok kifejezték a véleményüket, hogy Európát, az Európai Uniót közel kell vinni az állampolgárhoz e, nyilván e, itt arra kell gondolni, hogy látjuk, hogy milyen lassan mennek a dolgok, e, tulajdonképpen a 85-95 között 10 év kellett, hogy előkészítsék az anyagokat, 17 év telt el a kezdet kezdetétől, és tulajdonképpen az autó forgalom besűrűsödése még mindig ott van a Brüsszel-Párizs közötti autópályán, ugye 120 kilométerről minden ok nélkül le kell, hogy lassítsanak az autósok 10 kilométerre, és tulajdonképpen lehet, hogy ez arra jó, hogy elgondolkozzanak, hogy bejelentsék, hogy van-e alkoholuk, stb. stb. De nem tetszik nekem ez az el, ellenőrzés, amely nem létezik Belgium-Hollandia között, vagy Belgium-Németország között, és a többi. Nem tudom, hogy ki ezért a felelős, mindannyian felelősek vagyunk. Ez zavar engem, mint autós, és nagyon zavar, mint európai állam, állampolgár. Ezen túl a Schengen kérdését annyiban változtatja meg a szerződés, hogy megerősíti ezt a három fogalmat, tehát a szabadság, biztonság, igazság, de ide a befogadás kérdése is jöhet. Jörg Monál professzor, aki itt van, ma délelőtt szólalt fel, aki Strasbourgban múlt héten is beszélt, tehát ő kiszámolta, hogy a zsáj e, tulajdonképpen a szabadság, biztonság és e, e, jog érvényesülés elnevezésű szervezet 1300 különböző dokumentumot adott ki az utóbbi eh, pár évben, és ez felöleli a migráció, a menekültügy, a eh, vámügyeket, a rendőrséges, stb. Tehát nagyon sok javaslat is el létrejött, mint egy 120, és ennek értelmében Malmström asszony nagyon sok munkája lesz. Tehát egyrészt nagyon sok problémát okoz, hogy a tagállamok, amikor át akarják venni az EU-s rendelkezéseket, és átültetni saját hazájukba, akkor tulajdonképpen a közönség számára a meg nem értés, a vissza, hát erről való lemondás lesz a jellemző, és Tulajdonképpen beszéltünk arról, hogy a bizalom mennyire fontos, a kérdés az, hogy mit kell csinálni. Erasmusra küldjük az összes rendőrt és bírát, és a többi. Mit fogunk tenni? Ugye a különböző intézmények feladata, hogy megkönnyítsék a lehetőségeket. Ma még nem beszéltünk arról a kínos lehetőségről, hogy az emberek elválnak, különösen a határon átnyúló esetekben, és ilyenkor a nemzeti jogrendel is szembe találják magukat. 2006-ban a bizottság kidolgozott egy javaslatot, amely szerint a felek megállapíthatják, hogy melyik lesz a alapvető jog, amely szerint az ügyeket ítélnek. 2010-ben Vivian Reading, ugye, aki nem jött el, nem gondolkozott, hogy, hogy tíz tagállam felvetését megerősített együttműködés keretén belül kell rendezni. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok politikaiak nem léptek előre, ugyanakkor pedig a jog szerint lehetséges lenni. Kérdés, hogy az Európai Unió sokáig ketté vágja ez a vállási jog, amikor a megerősített kooperációt látjuk, tíz tagállamot érdekel ez a dolog, tehát amikor ezt megszavazzák, a, a tíz ország, és a többi tagállam majd csatlakozhat. Az érintett állampolgárok számára tehát lehetőség van a választása. Az állampolgárság szempontjából még egy kérdés van, ide tartozik a kezdeményezés joga, tehát ugye megfelelő számú egymillió állampolgár, tagállam kell, stb. De az a kép alakult ki, hogy fékezni akarják ezt az elképzelést, Zsefkovics úr, aki délelőtt itt van, mint biztos, megpróbálta kimutatni, hogy mennyi fölösleges adminisztratív teher létezik. A tanács és a parlament úgy látszik, hogy most már szépen előre haladnak, és júniusban valószínűleg a spanyol elnökség bezárása előtt kidolgozzák az anyagot, ha nem, akkor decemberben majd 2010 végén tudunk ebben megállapodni. Nem is tudják elképzelni, hogy hány kérdést kapunk a olvasóktól, tehát különböző leg legalapvetőbb kérdésektől egész a tonhalászig terjed a kérdés, vagy például társadalmi kérdése a teljes nikab vagy bukab elnevezési ö, fátyol viselete hogy kapcsolódik az alapvető jogokhoz. Vannak olyan kérdések, hogy hány lengyel állampolgár, illetve Lengyelországból és ö, Nagy-Britániából szükséges ahhoz, hogy bizonyos kezdeményezéseket tegyenek. Ilyen fajta kérdéseket tesznek fel, és az az érzésem, hogy 2010-ben az európai állampolgárság eh, egész vegyes képet mutat, de az EU állampolgárságot még nagyon sok gyakorlati példával alá kell támasztani, gondoljunk az előbbi autópálya kérdésre, és ugye önök is így gondolják, hogy ilyen irányba kell tovább haladni. Merci. Köszönöm szépen. Nagyon széles témáról vitatkoztunk, sok-sok lehetőség van a vitára, alapvető jogok kártája, állampolgárság kérdése, vagy hogyan viselkedünk a harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatban. Rengeteg kérdés létezhet. Kérem szépen jelentkezzenek a vita szempontjából. Itt látok egy kérdést, tessék. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Tulajdonképpen három kérdésem lenne. Az egyik olyan témákat érint, amelyekkel holnap fogunk foglalkozni a külkapcsolati témákkal kapcsolatos kérdés, azonban mégis összefügg olyan gondolatokkal is, amelyek a ma délelőtti vitákban, illetve délutáni vitákban jelentek meg az Európai Parlament vonatkozásában. Az első kérdésem tehát általánosságban a következő. A parlament hogyan kezelte az Európai Tanácssal kapcsolatos kérdés, az Európai Tanács és a Parlament viszonyával kapcsolatos kérdés. Ma délőtt ez felmerült, de nem beszéltük meg. Szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament és az Európai Tanács közötti viszony a múltban is nagyon sok vitára adott okot. Az Európai Parlament sokat bírálta ezt a viszonyt, és a Lisszaboni szerződésben minden jel szerint ez egy központi jelentőségű téma a jövőbeli intézmény kapcsolatok szempontjából is. Vagyis szeretném tudni azt, hogy az Európai Parlament hogyan fogadta el, hogyan áll hozzá ehhez az új helyzethez, ami most várható az Európai Tanács viszonylatában, hiszen itt új típusú intézményről van szó. De mivel Holnap erre rátérünk, ezért lenne egy másik dolog is. Szeretném tudni a véleményüket azzal kapcsolatban, hogy az Európai ö, Bíróság szerepe a közös ö, védelmi és külpolitika kontextusában. Itt ugye a az Európai Unió szerződés 250. cikkében az Európai Bíróság szerepét elismeri hosszas jogvitákat követően. Bizonyára mindannyian emlékszünk ezekre a vitákra. De az, az Európai Parlamentben a kül- és ö, ö, biztonsági politikában nincs szerep az Európai Uniós szerződésben, és hiszem, hogy szerződésben szint, sincsen az Európai Parlamentnek ilyenfajta szerepe. Vagyis ö, milyen fajta ellenőrzési szerepet szánnak? a kül- és védelmi politika viszonylatában? Ez egy másik kérdésem. Aztán még egy gyors kérdésem lenne az az emberi jogok védelmének hatékonysága a 267-es cikk értelmében. A kérdésem az az, hogy ezt a kitételt helyes és kielégítő módosításnak tartják-e a magánszféra szerepét tekintve a 267-es cikk 3-as bekezdése értelmében, ha jól emlékszem. Itt az egyes ember felebezési jogáról van szó, az emberi, jogi, az emberi jogok védelmének a hatékonyságának a kontextusában kérdezem ezt. Köszönöm. Uh, could you answer the second question, perhaps? Uh, Talán a második kérdésre meghallgathatjuk a választ, uh, Gilt asszony. le contestaré a la cuestión sobre el Parlamento Europeo y la política exterior. Mire, hay un viejo... Nos, az Európai Parlamenttel és a külpolitikával kapcsolatos kérdésre szeretnék reagálni. Azt hiszem, hogy a külpolitika egy olyan témakör, amely összefügg az állampolgárok jogaival. A külkapcsolati szolgálatnál komoly viták folytak ezzel kapcsolatban, és az Európai Parlamentnek két ö, fegyvere van itt, az egyik a költségvetés, a másik pedig a személyzeti statútum elfogadása, és ezt, ezt, ö, ezt a fegyvert használni is fogjuk. Köszönjük szépen, további kérdés. Kérem, hogy mikrofonba beszéljen. Siegfried Makira. Egy német egyetemről érkeztem, az egyik az alapvető jogok és az Európai Uniós állampolgársággal kapcsolatos. Egy kérdésem lenne valamennyi előadóhoz ezen a pontban. A kartának az a neve, hogy alapvető jogi karta, azonban a szövegben az szerepel, hogy jogok és alapelvek. Ezért szeretném megkérdezni önöket, hogy Önök szerint van-e itt különbség a fogalmak között? Mert szerintem különbséget kell tenni, legalábbis német szempontból. A jogok, rights, azt jelenti, hogy közvetlenül fordulhatunk a bírósághoz ki a, a válaszunkat, az igazságunkat keresve. De az alapelvek esetében ez nem így van. Különösen Kilt asszony, emlékszem, hogy erről a problémáról beszélt. Szeretném, hogy ezt megvilágítsa. A második dolog az állampolgári jogokkal foglalkozó fejezet. Ez a fejezet csak állampolgárok és nem állampolgárok közötti különbségtételt tesz lehetővé, de szerintem három csoport között kell itt különbséget tennünk. Az egyik általánosságban az állampolgárok csoportja, amely az Európai Unióban élő embereket jelenti, aztán a nem állampolgárok, akik az Európai Unión kívül élnek, és a harmadik pedig az Európai Uniós állampolgárok. Ez szerintem nem volt világos ebben a fejezetben, az állampolgári jogok fejezetében. Mivel vannak Európai Uniós állampolgári jogok ebben a fejezetben, és állampolgárok köszönöm. Nos, a jogok és az alapelvek kérdésében. Igen, köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy elmondható, hogy a jogok és az alapelvek közötti különbségtételni helyesen értelmezte a kérdező. A karta esetében a bolonyai európai kartára kell alapozódni, itt már irányelvekről is, és iránymutató alapelvekről is beszél a szöveg. És ezt a definíciót azért teremtettük, hogy ezt a fajta különbségtételt figyelembe vegyük. Szeretnék a spanyol alkotmányra is utalni itt, azonban ezt ilyen formában nem tudták elfogadni a felek. Az alapelvek tulajdonképpen másodosztályú jogokat jelentenek bizonyos tagállamok számára. Vagyis azt mondtuk, hogy a jogok megtámadhatóak, de vannak alapvető irány elveink is, amelyeket beépítünk ezekbe az előírásokba, azonban a néhány szereplő ezt nem tudta elfogadni ezért más formában kellett gondolkodnunk. Ezért utalnunk kellett arra, hogy az egyes tagállamok jogszabályait ér, az érvényesek. A politikában nem mindig a leg leghelyesebb, legtalálóbb jogi megoldást keressük, hanem azt a megoldást, ami járható út a gyakorlatban. És még röviden a differenciális kérdéséhez is szeretnék hozzászólni az a polgár a polgárság és a nem polgárság kérdéséhez, hogyha megnézzük az ötös fejezetet, az állampolgári jogok fejezetét, azt látjuk, hogy az állampolgároknak különböző jogaik vannak. Aztán valamennyi személy, every person a 14. cikkben szerepel, és más csoportok, olyan csoportok, amelyeknek még külön differenciálás jár, ez a munkások, vagy a dolgozók csoportja, vagyis háromféle differenciálás van. Az egyik a mindenki, amely minden Európai illetve harmadik országbeli állampolgárt magában foglal, aztán az Európai Uniós polgárok és a workers, tehát a dolgozók itt nem fogadom el azt, hogy, hogy itt bármilyen speciális referencia legyen az egyes tagállamok állampolgáraira. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy meg kell szakítanunk az ülést, mivel ez volt a délutáni ülésszakunk, mindenkinek szeretném megköszönni a részvételt. Ez egy rendkívül konstruktív eszmecsere volt, minden bizonyal. Maradtak még kérdések, de talán más alkalommal fel lehet tenni őket. Lezártnak tekintem az ülést. Köszönöm.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 Mivel uh, since we are rather late, uh, Ilyen egy kicsit későre jár. Mindenkit arra kérnék, hogy szíveskedjen helyet foglalni, és akkor elkezdjük. We are starting with about 40 minutes. 20-40 perces késéssel indítunk és legalább a lemaradásunk egy részét igyekeznünk kell behozni. So, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, elkezdjük ezt a délutáni ülésszakot. a kezdeném, hogy köszönetet mondok a szervezőknek, illetve vendéglátóinknak, amiért eh, nagyon érdekes programot állítottak össze, és köszönjük szépen a szíves vendéglátást is. És egy személyes köszönet nyilvánítást is engedjenek meg, amiért ennek a szekciónak az elnöki posztját rám bízták. Új uniós keret a globális gazdasági eh, kihívásokkal szemben. Ez a szekció ülésünk címe, nagyon magas szintű panelt sikerült összeállítani. Közülünk ketten eh, mind a nemzeti, mind az európai politikában komoly karriert futottak be, és van két vezető, hát három vezető eh, tudósunk, az egyik politikusunk, ugyanis nem csak politikus, hanem tudós is. Tehát három Jean Cser ül itt, az Unió különféle országait képviselve. Mielőtt megadnám nekik a szót, és röviden eh, bevezetném mindezt, engedjék meg, hogy néhány eh, felvezető szóval kezdjek. Hosszas, fájdalmas és gyakran traumatikus eh, időszakot követően, egyeztetési, tárgyalás időszakot követően, illetve ratifikációkat követően több uniós nem minden esetben sikeres eh, népszavazás követően, attól függetlenül, hogy a jól menést hogyan definiáljuk. Most egy új európai szerződésünk van. Az egész agytorna egyik fő célja az volt, hogy az Európai Unió eredményesebb, hatékonyabb globális szereplővé válhasson. Most akkor van egy új európai szerződésünk, de ugyanakkor van egy új, vagy eh, ha fogalmazhatok úgy, egy nagyon más, nagyon különböző gazdasági eh, környezetünk, eh, amely nagyon más, mint a hosszas alkotmány szerződése kapcsolatos egyeztetés kezdetén tapasztalható feltételrendszer ami egy aránylag szűk subprime amerikai válságból indult, gyorsan eh, globális válsággá nőtte ki magát, amely a reálgazdaságot is eh, érinti már úgy, olyan módon, ahogy ezt már évtizedek óta nem tapasztaltuk. És ennek még nincs vége. Egyrészt egy banki roham, másrészt most egy államokat érintő roham keretén belül csúsosodott mindez ki. A gazdaság és pénzügyi válság a gazdaság pénzügyi válság politikai és egyéb hatásokkal jár, ilyen időkben ez szokott történni. Ronald Reagan híres megjegyzése, hogy ez még mind sem, you ain't seen nothing yet, azt hiszem, hogy erre a válságra is igaz még. A válság egy korszak végét jelzi, egy hosszas korszak végét, amelyet egy gazdasági liberalizációs folyamat jellemzett. Ebben a pénzpiacok liberalizálása a globalizáció úttörőjeként eh, hatott, de ez már nem így van. Az a válság, amelyet napjainkban élünk, nem csak ennek a korszaknak a végét jelzi, hanem eh, azt is jelzi, hogy vége egy olyan korszaknak, amely eh, most jelentős változáshoz vezet az állam és a piacok közötti határok, eh, határvonal vonatkozására. Ez nem csak a pénzügyi piacokra igaz, hanem az energiapiacokra is, illetve az éghajlatváltozásra, az éghajlat kérdésére, ahol a, azt hiszem elmondhatjuk a legsúlyosabb a piaci eh, válság, piaci kudat, az éghajlatváltozás területre gondolok. De ez nem csak az állam és a piac határainak elmozdulásához vezet ez a válság, hanem úgy, látjuk, úgy látom, hogy hozzájárul egy eh, jelenleg zajló folyamat felgyorsulásához, egy multipolárisabb több pólusú világra való átállásról is szó van. Ez azt jelenti, hogy kevésbé nyugatcentrikus lesz az ezutáni világ. Ebben a gyorsan változó világban érdekes kérdés lenne az tudni, hogy az Európai Unió az új szerződéssel egyetemben mit fog tudni produkálni. Végül, de nem utolsó sorban, ez a korszak vég az euró mézes heteinek is véget vetett. Egyesek azt gondolták, hogy ezek a mézes hetek végtelenségig elnyúlhatnak majd, és a Maastrichti struktúra, amely kvázi posztmodern struktúrának nevezhető, amely ellentmond a gravitáció szabályainak. Sokan azt gondolták, hogy ez önmagában az idők végtelenségéig elegendő lesz. Ez nem igaz. Az euró és az Európai Unió az eurózóna kezdete óta legnagyobb válságot jelzi, illetve az Európai Unió legnagyobb válságát is eddigi történelme során. Ezt mondanám tehát el háttérként. Négy eh, fő speakerünk van, és utána egy újságíró kolléga rövid hozzászólását is meghallgatjuk. Kerede Guchtúrral kezdjük, a kereskedelmi biztosunkkal. Volt belga külügyminiszter, Következik tehát, emlékeztetnék arra, hogy az európai külpolitika kereskedelemmel kezdődött, és a kereskedelem az európai külpolitika eh, integrás részét képezi még ma is. Keredeguk, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Ramoné szeretett idézni. Mindenki ambiciózus, Kérdés, hogy mire vonatkozik az ambíciója, a létezésre vagy a cselekvésre? Az Európai Unió valóban ambiciózus, egy radikálisan változó világban a gravitációs központ keletre tendál. Nos, ebben a kontextusban Európa főszereplő kíván maradni. Főszereplő kíván maradni, mert őszintén úgy gondoljuk, hisszük, hogy így lehet a jólétünket garantálni, a társadalom stabilitását biztosítani, értékeinket és érdekeinket mind az unión belül és kívül itt tudjuk legjobban őrizni és promoválni. Mivel az az ambíciónk, hogy a demokratikus jogok, illetve egyéni méltóság megvédése területén ez a legjobb garancia legyünk is ambiciózusak, megvan minden okunk erre, mindenünk megvan ahhoz, hogy ez az ambíció valóságá váljon. De emlékeztetnünk kell arra, amit Monet és generációja mondott, mi szerint a létezéshez néhány dolgot le is kell tenni az asztalra. Nem szavak és szimbólumok, hanem szén és acél teszi ezt valósággá az emberek interakciója és nem nemzetközi összejövetelek eh, számítanak, ahol az ambícióinkról magasrögtű emelkedéseket hallhathatunk. A kereskedelmi politika úgy gondolom nagyon fontos szerepet játszik az ambíció valóságra konvertálásában. Nem lehet túlhangsúlyozni, mennyire fontos a gazdaság versenyképessége szempontjából a kereskedelem. Hangsúlyozni kívánom azonban most is, és újra meg újra, hogy a politikai és geopolitikai szerepünk szempontjából nagyon fontos a kereskedelem annak érdekében, hogy Európa valóban versenyben tudjon maradni. Miután az Unió évekig szükséges, de nagyon fárasztó egyeztetéseket tartott a struktúrájáról. Most a külvilág továbbra sem érti, hogy az Európai Unió hogyan működik, és hogyan kell együttműködni az Európai Unióval. Most kell megmutatni a világnak, hogy működünk, és hogy az eredmények a gyakorlatban megvannak, ezek jelentős eredmények, és a valóságban is számítanak. És éppen ezért az Európai Unióval való szoros együttműködés megéri. A közös kereskedelmi politika ezt a célt szolgálja. Rámutat a világ számára, hogy egy hangon tudunk felszólalni, és vezető szerepet tudunk betölteni, még nehéz körülmények közepette is. Ezen a hangon mindig a kereskedelmi politika területén a többoldalúságot, a multilateralizmust promováltuk, most is ezt tesszük. Mit jelent ez? kiegyensúlyozott és megfelelő, adekvát választ kell találni a dohai forduló kérdéseire. Azt gondolom, a globalizáció világában globális megoldásokra van szükség. A dohai forduló célja az, hogy a mezőgazdaságon belül az ipari, és, ipari termékek és szolgáltatások területén további nyitást érjen el, megkönnyítse a kereskedelmet kevésbé fejlett országokkal, úgy, hogy közben fejlesztési forduló is szeretne maradni Dohai forduló az EU, a legnagyobb eh, ilyen szereplő a világon, mindig komoly szerepünk volt ezekben a tárgyalásokban, ezek immáron már 9 éve húzódnak. 2008 eh, nyara óta zátonyra futottak az egyeztetések, A tárgyalások jelen szakaszában nem tudjuk feloldani ezeket az akadályokat. A 2008-as csomag az USA-nak nem felel meg, a kereskedelmi liberalizációval kapcsolatos felvetések csak enyhítése kerülhetnek a kongresszusban. Más országok az USA-t használják alibinek, hogy ne változtassanak az álláspontjukon, és nem tudjuk, mi tudja megakasztani vagy feloldani ezt a, ezt a blokkot. Amikor megnyílik e, a megoldás lehetősége, igyekszünk e, konstruktívan közreműködni a megoldás keresésében, de ez nem jelenti azt, hogy további engedményeket fogunk tenni. Szeretnénk, hogy ez mindenki számára hatékony mód, e, megoldás lehessen. A hétvége felé Párizsba fogok látogatni, Doháról is szó lesz az OECD miniszteri találkozón, a Párizs találkozón, a tavalyi Pittsburghi eh, célokat fogjuk eh, megvizsgálni. Hogyan lehet ezeket általános eh, tervé változtatni, hogy a tárgyalók új megoldások mentén dolgozhassanak. Önök is tudják, hogy amikor Peter Mendelssohn volt kereskedelmi biztos, az Unió úgy döntött, hogy nem lehet egyszerűen kezünket feltéve ülni a dohai forduló közepette a kereskedelmi liberalizációval kapcsolatban. Jobban kiilleszkednünk a feltörekvő piacokhoz, különösen a válságot követően a világgazdaságnak be kell indulnia. A kereskedelem túlságosan fontos a gazdasági hatékonyság növekedés szempontjából, ahhoz, hogy ez változtat, e- e- nem, nem, nem, nem lehet változtatás nélkül folytatni ezt a munkát és úgy gondolom, hogy ez a liberalizációs törekvés ezt a célt szolgálja. A kétoldalú egyeztetéseket is követtem, folytattam Kóreával, Szingapurral illetve Vietnámmal indítottunk tárgyalásokat. Idén szeretnénk Indiával megállapodni, Kolumbiával, Peruval igyekszünk ezt lezárni, és múlt héten tárgyalásokat kezdtünk egyéb, egyéb partnerekkel is. Ezen megállapodások szükségesek, de tudom, hogy a stratégiai partnereinkre ez milyen kihatással van. Ez rámutat számukra, hogy az Unió a gyakran nehéz és komplex működési módszereink ellenére az EU igenis működik. Ezekről megjelennek jelentések a médiában. A média úgy tesz, mintha már kivéhettünk volna és nem tesz szót arról, említést arról, hogy igenis dinamikus erőként eh, jelentkezünk a szintéren. Szeretnénk, szerettük volna a koreai eh, szabadkereskedő megállapodást minél előbb tető alá hozni, miközben az amerikai kongresszus eh, nem tud előrelépni, és az ázsiai regionális kereskedelmi megállapodások sokkal alacsonyabb ambíciós szinten rendelkeznek, mint a miénkénk hogyha nemzetközi gazdaság és politikai eh, egyeztetések élvonalában szeretnénk maradni, akkor itt a kereskedelmi politikára kell elsősorban építeni. Nem ez az utolsó kártya a kezünkben. Ez nem csak az Európai Bizottságra vonatkozik, hanem a tagállamokra és a parlamentekre is. Mindig eh, és úgy gondoltam külügyminiszterként is, és európai parlamenti képviselőként is, hogy a kereskedelmi politikára abszolút koncentrálnunk kell. Lisszabon után most a döntéshozatali eljárások megváltoztatásában, ennek kontextusában arra kell törekednünk, hogy a fogyasztóink, a vállalkozóink érdekét szolgál a kereskedelmi politikánk. Mindig szem előtt kell tartani azonban az átfogó kontextust a globális kihívások eh, kezelésére jobb eszközeink vannak, most ezekkel kell szembenéznünk. A gazdasági nyitottság és a versenyképesség ezek nélkül irreális ambíciókká válnak. Elnök úr, hölgyeim és uraim, be kell vallanom, nem nagyon vagyok biztos eh, abban a az idézetben, amelyet először idéztem. Franciául az úgy hangzik, hogy két, két típusú ember van, van, aki valamivé szeretne válni, és van, aki tenni szeretne valamit. Hogyha ez a helyes verzió, akkor nem az ambíciók, hanem az emberek két csoportjáról beszélhetünk. Én erre azt mondanám, én a második kategóriába tartozom. Nem valami szeretnék lenni, hanem el szeretnék érni valamit, és jó szeretnék lenni a munkakörömön belül. Két héttel ezelőtt a Fehérházban vacsoráztam, ez önmagában is nagy szám volt, de ami igazán tetszett, az volt, amikor eredményekre tudtunk rudni. Nem az ebédlőterem, hanem a, a vacsora témája volt igazán fontos. Azt hiszem, most ennyi idővel a mandátum elkezdése után is eredményeket tudok letenni az asztalra. Szeretnénk a dohai fordulót életben tartani. A regionális kétoldalú egyeztetések, amelyeket említettem, illetve a többi e- egyezmény, amelyeken az AKC országokkal dolgozunk. Nos, ezek a megállapodások e, mind a gazdasági, mind a mi, mind a partnereink gazdasági potenciál szempontjából fontosak lehetnek a nem tarifa jellegű akadályokat eh, igyekszünk eh, kezelni a transatlanti eh, tanácssal, az USA-val, azonos rátákat igyekszünk elérni Kínával, Japánnal, illetve az oroszokkal. És szeretnénk nagyon konkrét ágazatokra külön odafigyelni, például az autógépgyártásra, illetve a KKV-k szektorára is külön odafigyelnénk. A hagyományos diplomácia a gazdasági diplomácia és a politika szorosan összefüggött véleményem szerint. Én az Európai Bizottság és az európai politika általánosságban, nos, ez szolgáltatja számomra a kontextust, amelyben dolgozunk, és amelyben eredményeket érhetünk el. Egyébként, ha nem így járunk el együtt, akkor a kereskedőn politikát félre fogják érteni, és alul fogjuk értékelni az önök szakmai és tudományos háttere alapján feltételezem, önök is pontosan tudják, hogy a nemzetközi viszonyokban, kapcsolatokban milyen szerepük van önöknek, ebben is eh, számítok önökre. Önök, fogják, önök lesznek az utolsók, akik félreértik, eh, alábecsülik a nemzetközi kereskedelem nemzetközi súlyát. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, biztos úr. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy egy európai biztos a cselekvésre helyezi hangsúlyt, hiszen minden az, mindig szem előtt kell tartani az, hogy az Európai Unió egyik eh, problémája, hogy a retorika sajnos nem mindig eh, jut el az eredmények szintjére. Baron Crespo úr következik, az Európai Parlament korábbi elnökéről van szó, aki az Universidad de Castilla-La Mancha Jean Monnet Chair pozíciójával eh, bír. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Az elején elhangzott rólam, hogy politikus és eh, kutató is vagyok, tudós, most eh, Zsamoné Cser sippel rendelkezem, és a Lisszaboni szerződés a gazdasági irányítás témakörében kidolgoztam egy témát, de utána jött a telefon, hogy most politikusként kell ezzel a témával foglalkoznom. Tekintettel arra, hogy az Európai Parlament elnöke voltam, a Massiti tanácsban fogalmazódott meg ez a nagy kérdés, hogy előre lépjünk, előre ugorjunk, egységes fizetőeszköz, politikai eh, pártok, eh, állampolgárság kérdésében. Az utolsó feladatom pedig az volt, hogy a Lisszaboni szerződés megtárgyalása kontextusában képviselem az Európai Parlamentet. Nos, ilyen minőségemben azt hiszem jó tanácsot tudok biztosítani. Az anyagban, amelyet előkészítettem, Ugye a határidő május harmadika volt, az volt a baj, hogy a forradalom május 9-én következett be. Véleményem szerint ez komoly előrelépést jelentett. Talán a a filadelfiai találkozóval hasonlították össze egy, ezt, hogy egyesek ennek fúziós erejével. Minden esetre egyelőre annyit mondhatunk, hogy ez előrelépés volt. Minden esetre az, a, az eszémben ezt az irányt vettem gorcső alá, Egyébként eh, rövid ideig eh, tanítottam egyetemen, szemben Jean Monnet-val, aki viszont soha nem járt egyetemre. Mi az, amit a Lisszaboni szerződés eh, pluszként jelent a, kormányzat, a gazdasági kormányzat szempontjából? Először is a szerződés harmadik cikkében megjelenik az euró, mint uniós cél. Ez nagyon fontos kérdés másodszorban. Az Európai Központi Bank teljes körű intézményi jogra emelkedik. Harmadsorban az eurozóna az intézmények részévé válik. A 14-es jegyzőkönyv határozza meg az eurozóna szabályait a tagjai közül választott elnökkel rendelkező intézményként és Ma délelőtt valaki megemlítette egy érdekes anyagot, talán Barozó elnök úr volt, ez az Euró 2020-as stratégiáról van szó. Két cikk szerepel itt, ez egyrészt a 121-es, a másik a 148-as. Ezek nem új cikkek. A 121-es cikk a Maastrichti szerződésben is szerepelt, de van itt egy nagy különbség. Az, hogy most a bizottság jogkörrel rendelkezik arra, hogy figyelmeztetést küldjön egy olyan tagállamnak, amely nem tartja tiszteletben a koordinációs eljárásokat. A tanács előzetes jóváhagyása nélkül. És hogyha a tanács úgy dönt, akkor szavazhat anélkül, hogy figyelembe vegye az adott ország szavazatát. Plusz a szabályok kidolgozásában együttdöntési eljárás érvényesül. Azt hiszem, hogy ennek a cikknek az upgrade-je, magasabb szintre emelése jelentős fejlemény. Aztán az euróval rendelkező országokra vonatkozó szabályok. A 136-os cikk kimondja annak érdekében, hogy a gazdasági és monetáris unió meglehető adekvát módon, módon működjön, szabályokat lehet elfogadni ezen országok vonatkozásában, és gazdaságpolitikai iránymutatásokat lehet elfogadni. Ezek a Maastrichti szerződés óta már megvannak ezek az iránymutatások, de most ezt a e, gondolkodást erősítik, erősíti meg a szerződés az eurózóna tagok e, felé. A 138-as cikk pedig azt mondja ki, hogy a bizottság és az eurozóna jogkörre rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy az eurót közösen képviseljék a nemzetközi intézményekben. Tehát, hogyha az Unió úgy dönt, akkor ez azt jelentheti, hogy az IMF-ben a képviseletünk balkanizációja véget érhet. Ez komoly előrelépés. Most megvizsgáljuk a jelenlegi helyzetet. Ezt a, az anyagot április utolsó napjaiban állítottam össze. Tudhatják, tudják, mit, milyen opcióink voltak akkor. Az egyik lehetősége az volt, az egyik opció az volt, hogy kirúgjuk azokat, akik eh, hátul kullognak. a Szövetségi Alkotmánybíróság előtt is egy doktor-doktor eh, címmel rendelkező eh, okos kolléga jelezte, hogy kiket kellene szerinte kirúgni. Két egyéb javaslat is napvilágot látott. Az egyik lemondban került közzétételre. Ebben az állt, hogy Németországot kellene kirúgni aztán volt egy javaslat, hogy Németország, illetve a Benelux országok kerüljenek magasabb polcra, különösen Hollandia, mert ők mások. Azt hiszem mindhárom javaslatban van egy eh, közös eh, jellemző, kollektív eh, öngyilkosságra szólít fel mind a három. Helmut Schmidt volt kancellárral értek ezzel egyet, akik azt mondta, ha nem lenne eurónk, a piacok és a spekulátorok a valutáinkkal, a fizetőeszközeinkkel fociznának. Nem kellene, vagy ezzel lehetne majd Dél-Afrikába menni foci világbajnokságra. Barózó elnök úr említett egy másik dolgot ma délelőtt, a szankciókat illetően. Az úgynevezett megfelelőségi incentívák, incentives for compliance, nagyon, nagyon kis finom kifejezés ez, Jelen pillanatban már vannak szankcióra vonatkozó rendelkezések, és ezeket alkalmazni is lehet. Nézzük meg például a mezőgazdaság területén a csalás kérdését. Az Unió minden egyes tagjára vonatkozik ez, meg lehet bírságolni a tagállamokat emiatt. De itt a prociklikus hatásokat kell figyelembe venni. Ez, amit a közgazdászok szoktak alkalmazni hogyha valaki rossz helyzetben van, bírsággal sújtják, még rosszabb helyzetbe kerülhet. Minden esetre csak annyit akarok mondani, ez a szerződés már benne van, és ezt figyelembe kell venni. A harmadik észrevételem arra vonatkozik, hogy az uniós irányítás szerkezetét javítani kell. Itt utalnék a május 9-i ECOFIN döntésre, Ebben az első pont volt az, hogy a gazdaságpolitikák koordinációját meg kell erősíteni. Barózó elnök úr bejelentette, hogy már ezzel kapcsolatban fogalmaznak bizonyos javaslatokat. Nem változtatni kell a szerződésen, hanem alkalmazni kellene azt. Ugyanis minden alkalommal, amikor az Unióban beüt a krach, akkor azt mondjuk, hogy változtatni kell a szerződéseken. De elég eh, furcsán veszi ki ez, ez ki magát, ugyanis a válság előtt lett volna időnk végig gondolni, jó irányba haladunk-e. Tehát szerintem ezen nem kell változtatni. Aztán az a bizonyos szemeszter, a gazdaságpolitikák koordinációjára szánt szemeszter. Nagyon érdekes ez a javaslat. Ez már egy ideje közszájon forog. Egyetértünk azzal, hogy monetáris unió, esetében a legkevesebb, amit megtehetünk, az, hogy a gazdaságpolitikánkat összehangsúlyozzuk, összehangoljuk, és ugyanez vonatkozik a költségvetési folyamatokra is. Ez inkább időzítés és vita kérdése, és nem annak a kérdése, hogy változtatnunk kellene a szerződéseinkkel. Ez ugyanis egy rendkívül bonyolult atmoszférát kreálna a nemzeti parlamenteket is érintően. Itt jobb hatékonyabb együttműködésről van tulajdonképpen szó az eurozóna összes tagjának bevonásával. Aztán a harmadik észrevétel az euró válságkezelésével kapcsolatos. Az a döntés, amely megszületett a garancia vonatkozásában az ECOFI részéről. Nos, ez nagyon fontos politikai lépés volt. A következő lépés véleményem szerint az lenne, hogy egy európai monetáris alapot hozunk létre. Sőt, egy upfront levi létrehozásáról is beszélünk, egy esetleges válságra készülve, A javaslat részleteit most nem tudom megosztani önökkel, ezek még mindig vita tárgyát képezik, de én úgy gondolom, hogy a válságból ez a kivezető út. Az úgynevezett Blumom javaslat Delpla és von Weizsäcker közgazdászok javasolták ezt, hogy Eurókötvényeket bocsássunk ki 60%-ig, ahogy a Maastricht szerződés is említi ezt, és ezen túl az egyes kormányok felelnének ezért. Ezzel hoznánk létre a legnagyobb kötvénypiacot a világon, és azt hiszem, hogy ez Európát is erősíteni önmagában. Nem tudom, hogy ez a, tárgyalá, a dohai tárgyalásokra milyen pozitív hatással járna, de múlt héten De ne fordítva csináljuk, hogy a tagállamok 60%-ig, és utána jön az Európai Unió. Mondja Karel de Gucht. A miniszterek tanácsában ezzel a stratégiával nem tudom, mennyire lenne sikeres. Minden esetre véleményem szerint racionális lenne ezt az utat követni. A pénzügyi szabályozásnak eh, is megvan a csomagja, ez eh, nagyon fontos lendületet kapott a Larozier eh, javaslatokról van szó, a G20-ak elé kívánják ezt letenni, és aztán a hedge fund az alternatív befektetési alap kezelők rendelete is ide tartozik, azt hiszem, hogy ő felsége jelenlegi eh, kormánya nem szavazott erre, de amúgy júliusban lépne mindez hatályba. Megpróbálok a negyed órámon belül maradni. Mindenesetre a Lisszaboni szerződés véleményem szerint sokat segíthet abban, hogy a gazdasági irányítást az Európai Unió szintjén kidolgozzuk. Önök is tudják, nyilvánvalóan a szerződések szerződésnek szemtelnek az alkotmány meg alkotmánynak, de ha meg de a politikai akaratot nem lehet papírra vetni, ez a folyamat részét képezi. És igaz, hogy nem ott tartunk, ahol a múltban. Ma délelőtt volt szó arról, hogy az intézmények közötti egyensúly elmozdult. Igaz, hogy a tanács két és fél éves állandó elnöksége komoly változás, nagy változás, és most olyan helyzetben találjuk magunkat, amelyben Szinte minden hónapban van európai csúcs, amelyen Várompöly elnök, az, elnök úr gazdasági kérdéseket tűz napirendre, és ha a Kerel de Gucht megengedi, azt mondanám, hogy a belgák otthon beszélnek gazdasági kérdésekről, európai szinten viszont úgy viselkednek, mint ötödik Károly. Bizonyos szempontból ez nagyon pozitív. De az Európai Tanács, és ez a lényeg, nagyon fontos, teljes körű, teljes jogú intézményként kezd el működni, és megvizsgáljuk, hogyan tudjuk a közösségi módszert a jövőben alkalmazni, és hogyan tudunk a bizottság szerepére is figyelni. Mindez nem működhet úgy, ahogy a múltban láttuk azt. Ez egy rendkívül átpolitizált, komplex eh, kontextus, amelyben dolgozunk a bizottságnak, ugyanis a Lisszaboni szerződésben nagyon fontos jogkörei kerültek rögzítésre, de az európai tanács eh, válik eh, lassan a legfontosabb intézményi. Nem csak külkapcsolatok képviselet területén, hanem a mindennapi döntéshozatal szintjén is, gazdasági ügyekben és a, végül, de nem utolsó sorban, azzal zárnám hozzászólásomat, hogy egyértelmű tény, mióta úgy döntöttünk, hogy összefonjuk sorsainkat, különösen a gazdaság területén, az egységes fizetőeszköz létrehozásával, azt hiszem, hogy minnyáján tudjuk, hogy a monetáris unió nem maradhat tartós hosszasan a történelem során, hogyha nincsen mögötte gazdasági és politikai unió. Erre vannak egyéb példák a történelemben. Azt hiszem ez itt a fő konklúzió, hogyha előre akarunk lépni, és lehet, hogy nagyon különleges történelmi pillanatot élünk át, ugyanis ezekben a hónapokban történelmi döntések születtek. Remélem. Köszönöm szépen. Thank you very much for raising... Köszönöm szépen, számos, nagyon érdekes és, és helyén való kérdés merült föl ebben a prezentációban, különösen az eurozóna vonatkozásában, és köszönöm azt is, hogy betartotta az előadó az időkeretet, amelyre udvariasan megkértem mindenkit, hiszen másképpen nem csak a kávéról maradunk le, hanem a vacsoráról is. A következő előadónk Stefan Griller úr, aki szintén Jean Monnet elnök, illetve az európai, a Bécsi Egyetemről érkezett gazdasági és üzleti egyetem képviseletében van körünkben. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, itt a fejem fölött a kivetítőn látják a tervezett programot, de az volt a kérés, hogy rövidítsem le amiatt, mert egy kicsit szűkösre szabott az időkeretünk, ezért számos diámat nem fogom előadni, szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy van egy nyomtatott verzió, ami sokkal bővebb, és a bejáratnál mindenki megkaphatja ezt illetve nem fogom a pénzügyi piaccal és a pénzügyi stabilitással kapcsolatos megjegyzéseimet sem megtenni. Egyetlen kivételt teszek, ha megengedik. Szeretnék ellenérz, egyet nem értésemet hangoztatni az a kapcsolatban, amilyen, amilyen irányt vett jelenlegi ö, gazdasági ö, kormányzási keret Európában. Azt hiszem, hogy a nyitott koordinációs metódus például szintén nem elégséges eszköz arra, hogy ezt a problémát megoldjuk. Természetesen a szélesebb és mélyebb koordinációhoz egyhangúság szükséges, és hogyha a tagállamok erre nem hajlandóak, és ezt az utóbbi években látok, akkor ez történik, és azt hiszem, hogy ebben a vonatkozásban a Lisszaboni szerződés sem kínál új lehetőségeket. Az eszközök némileg hiányosak de megígértem, hogy erről nem fogok bővebben beszélni, de amiről feltétlenül szeretnék mégis szólni, az azok a kihívások, amelyek a világgazdaság változó dinamikájából adódnak. Már korábban más felszólalók, illetve de Hucht biztos úr is említette ezt a témát. Már 2006-ban az Európai Bizottság kiadott egy olyan közleményt, amely a globális Európa versenyben a világgal címet viselte, és ezzel a témával foglalkozott. Azt hiszem, hogy nagyon helyesen utalt erre, arra közlemény, hogy azok a kihívások, amelyekkel Európa szembesül, azok nem csak az USA-val és Japánnal kapcsolatosak, hanem az a BRIC országokkal, Brazíliával, Orosz, Oroszországgal és Kínával is nagyon erőteljesen szembesül Európa versenyképesség területén. A dohai kör kudarcát követően legalábbis máig a multilaterális többoldalú megoldások lennének a járható út, de mégis elég korlátozottak a perspektívák. Egyre inkább a kétoldalú bilaterális megoldások felé billen el az Európai Unió, itt különösen a Kínával és az, e és az USA-ba folynak tárgyalások, Ebbe tartozik az úgynevezett új generációs szabadkereskedelmi egyezmények területe is, e, itt az úgynevezett nem gazdasági, non-economic témakörök is ide tartoznak, illetve új területek is, új országok, mint például Korea, Mercosur, de erről is már korábban beszéltek mások. Ami teljesen világos olyan pillanatban az az, hogy ez egy olyan kihívás, amely az, a világgazdaságban egy újfajta dinamikát mutat, és nagyon fontos az, hogy a jogalapok meglegyenek és megerősödjenek a jogalapok azzal kapcsolatban, hogy hogyan oldjuk ezt meg a kül, a külső fellépéseink területén. És én amellett teszem le a voksom a lényegében, hogy a Lisszaboni szerződés nagyon komoly előrelépést jelent ezen a területen. Ahogy önök is tudják, a, ez a szerződés általánosságban kodifikálja és tisztázza az Európai Unió jogköreit, joghatóságait, és ez a külső kompetenciákat is e, magába foglalja az exkluzív külső kompetenciákat is, és különösen a kereskedelmi politikát érintő illetve a nemzetközi egyezményeket érintő jogköröket, mégpedig az a kapcsolatban, hogy ilyen egyezményeket lehessen kötni. Ez is rögzíti a szerződés, ennek a milyen, milyenjét is ho, hogyan lett. Kicsit apró betűs lett ez a prezentáció, nem tudtam, hogy ilyen messzire lesz a képernyőn. Nos, ennek a fóliának az a lényege, hogy nagyon nagy a különbség aközött, hogy egy jogkör kizárólagos, vagy pedig megosztott jogkört jelent-e. És a Lisszaboni szerződés azt rögzíti, és azt tisztázza, hogy a kiterjesztett kereskedelmi szakpolitika területe most exkluzív természetet kap, vagyis ez azt jelenti, hogy csak az Európai Uniónak van jogosultság ezen a területen fellépni, és a tagállamoknak maguknak már nincs joguk cselekedni az Európai Unió engedélye nélkül. Ez nagyon különbözik a megosztott jogkörtől. De ezt előre bocsátva el kell mondanom azt is, hogy a legfeltűnőbb reform az a, az Európai Unió nemzetközi egyezményekre megkötésére vonatkozó kereskedelmi szakpolitikai területen történő egyezmények megkötésére vonatkozó jogkörét illeti. Most már, az, illetve december 1-től kezdődően, ugyanis az a helyzet, hogy az Európai Uniónak nem csak kizárólagos jogosultsága van arra, hogy, hogy az árukereskedelem területén egyezményeket kössön, hanem exkluzív jogosultsága van a, a szolgáltatások kereskedelme területén, illetve a szellemi tulajdon jogi egyezmények megkötése területén is, valamint a, a külföldi közvetlen beruházások tekintetében is. Ez az Európai Unió kerete, és ez az a keret, amivel a globális kívásoknak meg kell felelni. Hogy világosan fogalmazzak, miről is van itt szó. Mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy mi volt a helyzet korábban. Itt ugye a, a VTO kártyóról van szó, hogy ezt így nevezzem. 1995-ös ICC véleményről, és a korábbi szerződésekről is beszélek, illetve nem beszélek, inkább nem mennék bele. Miről volt szó az 1994-es kontextusban? A kereskedelem és a szolgáltatás ekkor még nem volt az európai közösségek kizárólagos kompetenciája, illetve a szellemi tulajdonjogok védelme sem tartozott ide, hanem ezeknek a területeknek kis része tartozott csak az Európai Unió közös kereskedelmi szakpolitikája alá. És ennek az volt az eredménye, hogy a WTO egyezményt vegyes egyezményként kellett kezelni mind az Európai Uniónak, mind a tagállamoknak külön-külön. Vagyis az Európai Unió a tagállamok nevében is szavazhat a WTO-ban, és a jövőbeni tárgyalások szempontjából, is ez természetesen akadályozó jellegű volt, az, az jövőbeli tárgyalások mind a tagállamok, mind az Európai Unió hatásköre alá tartoznak. Ez most megváltozott. Mivel amit eddig eh, említettem, vagyis a szolgáltatások és a tulajdonjogok és az áruk kereskedelme, illetve a külföldi közvetlen beruházások területe egy, eh, egy finomított eh, kereskedelmi szakpolitika részét képezi, amely most már kiterjesztődött és megerősödött, vagyis le is egyszerűsödött, és hatékonyabbá is vált. És elmondhatjuk azt, hogy ez az új jogkör, kompetencia gyakorlatilag az egész WTO agendát lefedi. A szállítás kivételt képez, de most ebben nem megyek bele. Vagyis itt az a következtetésünk, hogy az új szabályozás értelmében a WTO tagságot is megszüntethetik a tagállamok, nem mondom, hogy ezt kell tenni, de erre lehetőség van. Ezt csak azért mondom, hogy megvilágítsam, hogy milyen messze menő következményei vannak ennek a reformnak. És ez nem csak a WTO agendájára vonatkozik, hanem a legtöbb általam említett új generációs szabadkereskedelmi egyezmény hatájára is vonatkozik, ide tartoznak, ami például nagyon fontos, az emberi jogi záradékok, környezetvédelmi záradékok ebben az egyezményben vagyis ezek a területek valamennyie most már kizárólag Európai Uniós kompetenciát képez. A külső közvetlen beruházások területe, tudom, hogy ez egy vitás kérdés, de szerintem szélesebb értelemben ez most egy exkluzív, kizárólagos európai kompetenciát jelent, ami azt jelenti, hogy nem csak a piaci hozzáférés, hanem a pre és post establishment szabályok és a nemzeti szintű kereskedelmi szabályokat is bele lehet vonni az európai, kizárólag az Európai Unió által megkötött megegyezésekben a portfólió beruházásokkal más a helyzet, mert itt megint csak a vegyes egyezmények kerülnek előtérbe, de akkor is ez már egy komoly előrelépés összességében, is elmondható, hogy a CCP reform a leg, egyik leglényegesebb reform, amely a, ugye a tagállamok szerződéskötési kapacitásait korlátozza, és még odáig is elmennék, hogy ez a CCP reform a szabadság, biztonság és jogérvényesülés térségével együtt a legfontosabb Európai Uniós jogszabályi reform. A történet másik fele a következő. Nem csak a kompetenciák erősödtek és szélesedtek ki, hanem az Európai Parlament most már egyenragú partnerként működik az Európai Tanácssal. Erről délelőtt és délután is többen beszéltek, és ez a külső fellépésekre is vonatkozik. Mivel az időm szűkös, ezért nem mennék bele mindenbe ezen a dián és ebben a prezentációban, csak szeretnék arra szorítkozni, hogy mi itt a következtetés a végén. Teljesen világos az, hogy ezek a kereskedelmi szakpolitikai egyezmények, amelyek most már kizárólag az Európai Unió kompetenciás területébe tartoznak, az Európai Parlament egyetértését is megkívánják, vagyis semmilyen jövőbeli kereskedelmi egyezmény nem jöhet létre az Európai Parlament egyetértésével, és ez egy rendkívül fontos momentum, már korábban is megemlítették mások, hogy az Európai Parlament nyilvánvalóan meg kell, hogy feleljen, és erre is készül, hogy megfeleljen ennek a feladatra. A SWIFT agreementnél már ezt látjuk, de látjuk, hogy a kereskedelmi területen is ugyanez lesz a szerepe a parlamentnek. És a történet harmadik része pedig az, hogy megnövekedett a kihívás a külső fellépések koherenciáját tekintve, a teljes képet tekintve, az összhang tekintetében. Ez különösen az Európai Unió szerződés ötödik részének tudható be, amely szinte valamennyi Európai Uniós külső fellépés megpróbál összhangba hozni, nem csak a közös kereskedelmi szakpolitika, hanem a fejlesztési együttműködés és a humanitárius segélyek területén. Itt, ide nem tartozik bele természetesen a közös kül- és védelmi politika, amely nem a szerződés ötödik cikke, ötödik fejezete alapján kerül szabályozásra. Rendkívül sok kihatása van erre mindenféle szervezeti, működésbeli ö, konzekvenciája is van ennek. És ez egy nagyon látványos reformot jelent, azonban nem számolja fel a különböző tevékenységi területek közötti különbségeket. Még továbbra is azzal szembesülünk, hogy nagyon komolyak a különbségek a különböző kompetencia típusok között, a különböző procedúrák között, hogyan lehet a másodlagos joga, jogat alkalmazni, a szervezetek, illetve gyakorlatilag a lényegi és az átfedésbeli kérdések területén is, vagyis még mindig vannak az új kitételek dacára is. Nagyon komoly különbségek vannak, és nagyon nagy szükség van arra, hogy a koherencián dolgozzunk. A szerződés megkísérli ezeket a témákat is kezelni és megoldani. Először is azt kell tudni erről, hogy a Lisszaboni szerződésben megtaláljuk azokat az általános kitételeket, amelyeket a teljes külső fellépések területére kell vonatkoztatni, nem csak a közös külsős politikára, ahol mindig is ez volt a helyzet, nem erről van szó, hanem ezek az alapelvek ö, valamennyi külső fellépési területre vonatkoznak, és ez azt jelenti, és ez nagyon fontos, hogy mostantól kezdve az emberi jogi védelmi kérdések, a demokrácia elősegítése, a környezetvédelem kérdései már nem csupán külön speciális, konkrét egyezmények vagy fellépések tárgyát képezik, hanem mindenhol, minden területen relevánsak, és megint csak kihangsúlyoznám, hogy a parlament többek között az a szerv, amely ezért felel. Vagyis ez azt jelenti, hogy ezek a közös kitételek csökkentik a különböző külső tevékenységek, tevékenységek területek közötti differenciákat, illetve támogatja ezeket a, ezeket a tevékenységeket és összhangba hozza őket. Ezen kívül van még egy szervezetbeli perspektíva, aspektus is, ha így fogalmazhatok. A szerződés számos kitételt tartalmaz, amely a különböző külső fellépési területek közötti összhangot hivatottak megteremteni. A tanácsot, a bizottságot és a főképviselőt arra szólítják fel ezek a kitételek, hogy garantálják ezt a harmonizációt az új, az Európai Uniós új szerződés 21. cikkében szerepel ez. Ezen kívül az Európai Tanácssal és a tanácsnak is ad egy olyan kompetenciát, hogy kötelező érvényűen határozzon stratégiai érdekek kérdésében, illetve az Európai Unió összcéljainak tekintetében valamennyi külső tevékenység esetében. Vagyis első pillantásra természetesen ez nagyon mély benyomást tesz ránk, már majdnem befejezem az előadásomat. Második pillantásra azonban felmerül mindjárt az a kérdés, hogy ez valódi konzisztenciát jelent. Mert hogyha megnézzük a különböző intézményeket, a tanácsot, a bizottságot és a főképviselőt, akkor egyáltalán nem egyértelmű az, hogy ők mindig ugyanazt a feladatot kapják. Természetesen konfliktusok merülhetnek itt föl nem feltétlenül jutnak konszenzusra minden területen. Nos, második pillantásra tehát az a helyzet, hogy már nem olyan szép ez a kép, mint ahogyan először láttuk. És hogyha még azt is be kell látnunk ehhez, hogy egyfajta átfedésre is sor kerül, ahogy ezt a dián is látják. Itt a politikai és a gazdasági területek közötti érdekellentétekről szó lehet, illetve hogyha megnézzük azt, hogy a Lisszaboni szerződés milyen új struktúrát ö, ö, ábrázol a közös védelmi és külpolitikában, akkor már differenciáltabban kell ezt látnunk. Ez csak egy rövid összefoglalója ezen a dián a, a közös védelmi szakpolitikai kitételekről. Ugye itt van az Európai Tanács elnöke, az Európai Tanácsban, akinek az a feladata, hogy garantálja az Európai Unió külső képviseletét a közös kül- és védelmi politika területén. Aztán itt látjuk a tanácsot, illetve mellette a bizottságot, és a bizottságnak van a főképviselője, mint egy alelnökként is fungáló főképviselője, aki egyúttal a külpolitikai tanács vezetője is, és egyúttal a főképviselőnek is mandátumot ad a tanács, akinek az a feladata, hogy felvegye a kapcsolatot az Európai Uniós közös kül- és biztonságpolitikai tényezőkkel, vagyis ő vezesse ezt a szakpolitikai területet. Ez az általános kép erről a közös védelmi politikáról más tevékenységeket nem említ ez az ábra, vagyis teljesen világos az, hogy ezeknek a jogköröknek a korlátozása nagyon komplex kérdés, és erről már a közelmúltban is láttunk példákat, hogy ez mennyire komplex a kül, külszolgálatok külső szolgálatok kérdésén is láttuk, hogy ez egyáltalán nem egyszerű feladat ennek az összehangolása. Azt hiszem, hogy talán ennyiben hagynám jelen pillanatban ezt a témát. Most esetleg még vitára sor kerülhet, illetve holnap is beszélhetünk erről. Teljesen világos, hogy nagyon nehéz feladat itt ezeket a területeket összehangolni, nem csak a közös kül- biztonságpolitika szempontjából, hanem hogyha a közös külső biztonságpolitikát más külső politikákkal össze akarunk hangolni, akkor még nehezebbé válik a feladat. És a következtetésem talán az lenne, hogy az Európai Unió kapacitása lényegében a Lisszaboni szerződés által megerősödött a külső fellépések tekintetében, különösen a közös kereskedelmi politika tekintetében és nem teljesen világos az, hogy a tagállamok és az intézmények valóban fel vannak-e vértezve erre a feladatra, és meg tudják-e tölteni ezt az új keretet élettel, ezt majd még a jövő fogja megmutatni. Egy kritikus megjegyzésem is lenne, mégpedig az általam említett konszolidáció szerintem tulajdonképpen a külső politikáknak egyfajta felszínes konszolidációja ez még egy buktató marad a jövőre, és még lenne egy általános megjegyzésem végül. Szerintem a Lisszaboni szerződés által Európa a globalizáció által felvetett kihívásokat meg tudja osztani, de még nagyon sok tennivalónk van. Köszönöm. Thank you very much. I'm tempted to say that legal frameworks Köszönöm szépen. Ugye a jogi keretek jogi keretek, és a, a politika ez egy teljesen más kérdés. Most pedig Palánkai Tibor úrnak adom meg a szót, Jean Monnet elnökeként. A Jean Monnet ö, ö, díj büszke tulajdonosa 2010-ben a Corvinus Egyetem képviseletében. Tibor, megadom a szót. Köszönöm szépen ezt a meghívást és mielőtt elkezdeném magát a témának az elemzését, szeretnék néhány bevezető megjegyzést tenni. Először is megpróbálom, megpróbálok a címhez hűen beszélni. Az ülésszakunk címe a globális kihívások kérdése a globális kontextusban, illetve az új Európai Uniós keret és a témakör, és ebben az értelemben nem csak a Lisszaboni szerződés taglalására szeretnék korlátozódni, hanem a Lisszaboni agendáról és ennek a folyamányairól a 2020-as stratégiáról is szólnék. Ezek azért fontos témák, mivel nem vagyok jogász, és senki sem tökéletes, mondja a mellette ülő nem szeretnék belemenni tehát a jogi és intézményes keretek taglalásába, azonban nagyon fontos az, hogy megtöltsük ezt a keretet stratégiákkal és komplex cselekvési tervekkel. És 2020, a 2020-as stratégia valódi érdemi stratégiát jelent Európa jövője szempontjából, és ez alapján megpróbálok nem csak némi elemző jellegű analitikus megjegyzést kívánok tenni, hanem lenné néhány javaslatom is. Mivel a 2020-as év, a 2020-as stratégia még mindig a levegőben lóg. és még nem világos a jövője. Ami a kihívásokat illeti, megpróbálom röviden összefoglalni ezeket, és szeretném kihangsúlyozni azt, hogy mennyire komplexek, mennyire összetettek ezek a kihívások. Itt minőségi változások előtt állunk valamennyi társadalmi-gazdasági formáció területén, és a szocioekonomiai viszonyok, a globális integráció területén is, ezek ugye új fejlemények, illetve a termelés és fejlesztési tényezők megváltoznak, a hagyományos a tulajdonjog, illetve a munkaerőre alapuló tényezők most már most megváltoznak, és ez is alapvetően fontos a jövőbeli fejlődés szempontjából. Illetve szeretném elmondani, hogy szerintem új paradigmákra van szükség a, a jövőbeni kihívások szemlélésén nagyon fontos, hogy a GDP-vel kapcsolatos szemléletünket megváltoztassuk, illetve a komparatív költséghatékonysági előnyöket is újra kell értékelni, illetve a kifizetési mérlegek fogalmát, a folyófizetési mérleg fogalmát is újra kell értékelni. Nos, azt hiszem, hogy itt a legfőbb probléma, ami eléggé nem kielégítő, amire nem adtunk még kielégítő választ, enyhén szólva, és ez a válság gyökere, és a különböző válságok gyökere is. És a jelenlegi gazdasági pénzügyi válság mellett környezetvédelem és energia területén zajló válság is tapasztalható, és szerintem ez még súlyosabb, mint a pénzügyi válság, abból a szempontból, hogy mennyire bonyolult megoldásokat igényel ez a másik fajta válság, illetve a jövőbeli kihatás szempontjából is sokkal súlyosabb válságokról van szó. Szerintem ki kell hangsúlyozni a különböző társadalmi válságok ö, ö, kérdését is, hiszen ezeknek a ö, válságoknak is nagyon komoly kihatása van a jövőnkre, itt az extremizmusról, a szélsőséges gondolkozásról, a fundamentalizmusról beszélek elsősorban, és nem lehet eléggé kihangsúlyozni ezeknek a káros hatását. Szeretnék néhány rövid megjegyzést tenni néhány érzékeny kérdése kapcsolatban, és ez a mezőgazdaság, az öregedő társadalom kérdései. Ami a jelenlegi válságot illeti, Ennek több dimenziója mutatkozik, mutatkozott. Az egyik ezek közül az volt, hogy minden egyes rendszer, intézmény, ország működésre közben bizonyos fontos információs és analitikai elemz, elemz, lépéseket kell, hogy tegyen. Tudnia kell, hol tart minden intézménynek megvan a maga statisztikai vagy analitikai apparátusa. Ennek a válságnak az egyik oka az volt, hogy, vagy egyik problémája az volt, hogy ez az analitikai funkció kudarcot vallott. Ez nem csak a prognózisokról, előrejelzésekről szól, amikor megpróbáltuk megítélni, hogy eh, Európának milyen kilátásai vannak, és itt bizony alulbecsültük a veszélyeket. Ennél többről van szó. Arról, hogy hiányoztak a statisztikák, módszertani, elszámolási, eh, értékelési problémák merültek fel. Mindez ennek a válságnak a részét képezte, és ezekkel a problémákkal foglalkozni kell. Valószínűleg a jogi aspektusokról is említést, említést kell tenni. Több olyan intézkedés született, amelyek jogilag nem körülhatároltak. Mondhatjuk azt is, hogy bizonyos bűncselekmények történtek, de ezek jogilag nem igazán körülhatároltak. Gondoljunk a spekulációra, de ugyanez vonatkozik ennek a pénzügyi válságnak a morális vetületeire is. Hangsúlyozni kell azt, hogy lehet hibáztatni a spekulátorokat mohóságukért, de az egész lakosság cinkos volt ebben, és a spekulát, úgy, mint hogyha kvázi örültek volna az emberek, hogy eh, átvágják őket. Nem akarom a válaszokat mélységében kivesézni. Egyetértek az előttem szólókkal abban, hogy az egyik fő konklúzió az, hogy a monetáris unió önmagában nem elegendő, gazdasági unióra is szükség van, politikai unió is kell. A jelenlegi döntések új alapok létrehozásáról, új mechanizmusokról, fontosak, és eh, nagyon melegen üdvözlendő fejlemények, de azt gondolom, hogy a megmentésű mentő intézkedések eh, szintjén messze túl kell nyúlni, prevenciós eh, mechanizmusokra van szükség. De nem csak prevencióra, nem csak a monetáris stabilitás, hogy a monetáris stabilitás fenntarthatósága sikja mentén kell gondolkodni, hanem a reál konverzió kérdésére is töprengenünk kell. Úgyhogy itt a strukturális reformok jelentőségét hangsúlyoznám, a strukturális reformokat kell ösztönözni. Következő diát nézzük. Így. Ami az energiaválságot illeti, korszakunk, korunk egyik jellemzője, hogy energia forradalom nélküli technológiai forradalom zajlik. Minden korábbi technikai forradalom energiaforradalommal egészült ki. Mi most ezt a technikai reformot az energiastruktúra minőségi változása nélkül ezt a, ezt a forradalmat az energiastruktúrák minőségi változása nélkül éljük át. Ez így nem fog menni, és hogyha ez a struktúra folytatódik tovább, akkor önmagunkat fogjuk elpusztítani. Közhely, hogy az energia szempontjából három követelmény fogazodik meg, legyen olcsó, tiszta és biztonságos. Most ezek közül egyik sem igaz. De amit kikívánok hangsúlyozni, különösen az Európa 2020-szal kapcsolatban, az, hogy vannak bizonyos fontos konklúziók, vagy megfogalmazások ebben a programban, de, de ezek messze nem elegendőek. Ezek részben homályosak, új energiaválaszok, megőenergiaforrások, energiaforrások, emeltebb szintű használata, energiabiztonság, az energiapiacok integrációja, energiahatékonyság növelése, ezek a kifejezések szerepelnek a szövegben, de itt most komolyan eh, ahhoz, hogy egy energiaválságot komolyan kezelni tudjunk, ennél többre van szükség. A kutatási erőfeszítéseket, eh, illetve for, uniós forrásokat koncentrálni kellene és az infrastruktúrára is koncentrálnunk kell, hogy jelenlegi struktúrát változtatni tudjunk. Ebből a szempontból abszolút egyetértek a nem régen közétett Dolor tervvel, amely hangsúlyozza, mennyire fontos ez a problémám. És én külön hangsúlyoznám az infrastruktúra jelentőségét. Van ugyan technikai szempontból elektromos villanyol működő autónk, és akkor mondjuk nem benzint, hanem elektromos áramot töltenénk az autóba, a töltőállomáson. De ehhez, eh, ehhez politikai háttér kell, ehhez forrás kell. Az energia cégek nem érdekeltek ebben, sőt, a kormányzatok érdekei is ezzel ellentétesek, ugyanis a kormányok a jellegi energiastruktúrába komoly eh, adójövedelemhez jutnak, és eh, ezeken az érdekeken változtatnunk kell, és eh, új utakat kell keresnünk. Egy néhány rövid észrevételt engedjenek meg a társadalmi válságról az országok, régiók, osztályok közötti eh, egyensúlytalanságok növekedésével kapcsolatban. Ebből a szempontból az Európai Unió más, de el kell mondanom, hogy ami az új tagállamokat illeti, ezek a szociális problémák súlyosbodnak, vagy súlyosbodtak a, az átalakulás a rendszerváltás következtében nem rendszerváltási fáradtságról, hanem eh, csatlakozási fáradtságról beszélhetünk. A lakosság nagy részét érinti ez a kimerültség, és ezzel a kérdéssel is foglalkozni kell. És van egy alapvető fontosságú kérdés, mégpedig a jóléti állam reformja. Ez állami, a jóléti állam úgy gondolom a nyugati civilizáció egyik eh, nagy eredménye. Ezt ne hagyjuk veszni, hanem eh, adaptáljuk eh, az új kihívásokra, legyen versenyképesebb, a protekcionista, illetve újra elosztó eh, rendszer helyett legyen versenyképes. Most van még néhány percem akkor néhány szót szólnék a lakosság eh, idősödéséről is. Ez is nagy kihívás, amelyel foglalkozni kell. Azért eh, említem ezt, mert egy kicsit cinkosnak érzem magam ebben, így a nyugdíjas kor küszöbén. Normál esetben ennek örülni kéne. Örülni kéne, hogy hosszabb ideig élünk, ehelyett most komoly válságról beszélünk, és ez foglalkoztat bennünket. Természetesen ezzel is foglalkozni kell. Én úgy érzem, hogy eddig nem sikerült komoly, komplex megközelítést tükröző javaslatokat letenni az asztalra. Az egyik a munkaélet újra a szerkezetének átalakításáról szól. Két évszázad, a 140 órát dolgoztak az emberek, most nagyobb eh, termelékenység mentén ennek felét 70 órát dolgoznak egy héten. S ezt még rövidíteni is lehet. De a, mi az ledolgozott évek számát illeti, ahogy idősödik a lakosság, annál inkább ki kell nyújtani ennek határidejét. És a, a nyugdíjak szempontjából gyakran pont ennek az ellenkezőjét látjuk, volt, ahol leszállították a nyugdíjkorhatárt, ahelyett, hogy kitolták volna. Nagyon komplex kérdésről van azonban szó, ez külön előadást érdemelne, de nem csak erről van szó, hanem az élethosszígtartó tanulásról, az adópolitikáról is beszélni kell. Egyébként Európának kínálkozik egy lehetősége. Ezt modellként is lehetne használni. Gyakran beszélünk Európa hanyatlásáról, de én azt gondolom, hogy Európa igenis modellként szolgálhat a világnak. Köszönöm. Thank you very much. Now we'll... Köszönöm. Egy logisztikai problémánk merült most fel. Maximum negyed óránk maradt kérdésekre, kommentárokra, illetve arra, hogy néhány percben meghallgassuk az úgynevezett session editorunkat, a szekció szerkesztőnket. Úgyhogy most megnyitom a vitát, de még a kérdések előtt engedjenek meg egy nagyon rövid megjegyzést a magam részéről. Ez a szekció arról beszélt, hogy hogyan tud az Európai Unió szembenézni a globális gazdasági kihívásokkal. Hát sok mindent hallottunk a jogi keretről, hogyan változott meg ez a jogi keret. Hallottunk jó néhány gondolatot a politikai akaratról, vagy annak hiányáról, hogy megküzdjünk ezekkel a problémákkal. A saját ízlésem ehhez képest viszont nagyon keveset hallottunk a reálgazdaságról. Lehet, hogy megvan a jó politikai keret, lehet, hogy megvan az adekvát politikai akarat, de az is biztos, hogy stagnál a reálgazdaság, és ez bizony kerékkötője lehet bármilyen problémakeresésnek. És ez nem egy képzelt betegség, egy képzelt kérdés, ugyanis a rövid és középtávú Európai Uniós gazdasági kitekintés kilátások nem jók, hogyha ezt összehasonlítjuk a világ többi részével. És ahhoz, hogy ezek a, kilátás, ezek a kilátások megvalósuljanak, illetve hogyha ezek megvalósulnak, ezek az egyéni és kollektív képességünkre is kihatnak majd, nem csak a globális kihívások, hanem a bennünket közvetlenül érintő kihívások fényében. Kezdjük a kérdésekkel, de kérem, először mutatkozzanak be, hogyha felszólalnak, tessék. Köszönöm a Bolonyai Egyetem részéről. Griller professzorhoz fordulnék. A Mercure ügyet ön hogyan értékeli? Itt a mixiti kérdés eh, merül fel. Az ENSZ-ben mind a főképviselő, mind a bizottság kompetensnek jelentette ki magát. Szeretném tudni, ön mit gondol erről. I propose that I collect questions and... Azt javaslom, gyűjtsük össze a kérdéseket, kommentárokat, és utána a pódiumon ülőket fogjuk válaszra kérni. Parancsoljon, asszonyom! Tengo tres preguntas. Se habló que se quería crear un fondo. Nos, Ugye azt mondtuk, hogy beszélünk egy európai pénzügyi monetáris alapról. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy, hogy ez marad a IMF, IMF szempontjából, ugye egy megkettőzzük a dolgot, lesz-e elég pénz, hogy az IMF-et is fenntartsuk, meg az Európai Monetáris Fondot. Kapcsolódik mindez a valós gazdasághoz, hiszen a tagállamok között látjuk, hogy az eurózónában különösen a fontos elemek, a produktivitás, mások. Na most az, ezek a különbségek, amelyek léteznek Európán benne, nem fognak-e ezek bizonyos visszacsapást er, eredményezni, esetleg az euró újabb válságát fogják ugye kiváltani? Sí, grazie. Nos, Santa Angelo, Brescia Egyetem, olaszul beszélnek, hogy szintetikusabb legyek, kiváló tolmácsaink vannak, ki is használom a jelenlétüket így módon. Egy kérdésem van, pedig több is lenne. Itt a kereskedelem politikára gondolok elsősorban, hiszen a szerződésnek komoly kihatása lesz, a harmadik országokkal idáig nem kellett egyöntetűség ahhoz, hogy szerződést kössünk. Felmerül a vétó kérdés, most elkezdtünk a parlamentben beszélni ezekről a kérdésekről, mégpedig arról, hogy szabad kereskedelmi egyezményt hozunk létre, egy olyan szerződésre gondolok, amely az északi Ciprusra vonatkozna, ez kizárja ugye Törökországot, akik aláírják a szerződést, itt ez nagyon komoly kérdéseket vet fel, tehát ez az északi ö, Ciprus területének a elismerése ö, lenne a sziget megosztottságát elismernénk, vagy pedig éppen ellenkezőleg segíti a... Friend to barátomra nézek. Várom a választ. Short questions. Két kérdés Stefan Grillernek. Említette, hogy a Lisszaboni szerződés, az Európai Unió működéséről szóló eh, szerződés ötödik fejezetében A demokrácia, mint olyan nem kap kellő hangsúlyt. Emellett szó van a fenntartható fejlődésről is. Ne csak öntsük a pénzt ebbe, hanem legyen az fenntartható is. Tehát, hogy szerepelnek itt ezek a követelmények. el kellene várni az érintett országoktól, hogy tartsák be a játékszabályokat. Hogyha előz, e- elolvassuk az előző szerződések és jelenlegi szerződés cikkeit, ezt a hiányosságot tapasztalhatjuk, ezt a követelményt nem látjuk e, leírva úgy látom, mintha visszaléptünk volna. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy ön azt mondta, hogy a dohai eh, fordulóval is foglalkozni kell, de Gucht biztosra is nézek ezzel kapcsolatban. A dohai fordulóval kapcsolatban ennyire pessimisták? Még két kérdés. Egyébként nem tudunk választani. Még kérdésre szabok időt. Parancsoljon. a Bécsi Műszaki Egyetemről politikai tudományi cser vagyok. Az utolsó panelben, mintha konszenzus kör, körvonalazódna arra vonatkozóan, hogy a gazdasági válság felgyorsította az Európai Unió folyamatait. Vagy abban az irányba, hogy összefogjunk jobban, közös fiskális költségvetési politikánk legyen a közös fizetőeszközön túl, vagy esetleg a, feldarabolódás folyamatot gyor, tehát gyorsítja majd fel. Azt hiszem, hogy ez rákényszeríti az Európai Uniót, hogy átgondolja a saját helyzetét. A két utolsó felszólaló kapcsán felmerült bennem az a kérdés, hogy ha a jövőben valóban lesz majd egyszer növekedés. Tulajdonképpen ez volt az utolsó felvetés. Most egy stagnálási időszakba lépünk be, ehhez közelítünk. Valószínű, hogy ez így lesz. A kérdés az, hogy tényleg szükség van a növekedésre? Ezt most tényleg komolyan kell venni ezt a kérdést. Vajon nem ez a politikai intézmények eh, fő feladata, amelyben most is ülünk például, hogy a reprodukciót eh, biztosítsa politikai szinten is, de ez nem akadályoz az innovációt. Nem kellene az innovatív reprodukciót választani a kvantitatív növekedés helyett. Tehát az új európai modell nem olyas valami, ami túlnyúlik ezen a régi kvantitatív növekedésre épülő szemléleten, legyen több autónk, több nem tudom micsodánk, ne, mi, mi, nem esetleg egy kvalitatív, minőségi változás irányába kellene elmennünk, a reprodukció szempontjából. Ugyanez vonatkozik az idősödő lakosságra, vagy a lakosság szám eh, eh, növekedésének megállására. Ez csak ebből a szemszögből szerettem volna felvetni. Elnök úr, lehet, hogy de, de este hatkor nem ez a jó kérdés. De a panel az Európai Unióról beszélt, a kihívásokra adott válaszról. De Afrika mellett helyezkedik el Európa. Ott alulfejlettség és szegénység jellemző. Nem tudom, hogy önök szerint a rendszereik meg tudnának-e ezekkel a kihívásokkal, ezekkel a fenyegetésekkel birkózni? Mi van a e, milleniumi célokkal? Egyre távolabb kerülünk az ENSZ által meghatározott céloktól. Azt hiszem ez fontos kérdés, ugyanis Afrika szomszéd. Később a bevándorlásról szó lesz még, de hogyan kívánják ezt a globális problémát kezelni? A szegénység és az alulfejlettség problémáját hogyan kívánják kezelni? Köszönöm. Voy a hacer mi intervención en español. Soy Pablo Podadera. Spanyolul. Malaga Egyetem, Paul Podadera. Nos, itt először is Gratulálok a három szekció előadóinak. Van egy kérdésem a konferencia céljával kapcsolatban, illetve az új európai Lisszaboni kerettel kapcsolatban. Én azt hiszem arra kell gondolni, hogy az intézményi keretekről beszélünk, sémáról, amely kompetencia problémákat vet fel, erről hallottunk többet a nap folyamán is, és eh, ha ez jól működik, akkor Nobel-díjat kellene adni az európai konstrukcióért, csak önmagáért. Ez egyfajta ö, eh, szociális ö, eh, tőkét akartunk létrehozni, megpróbáljunk ilyen irányba menni, megpróbáljuk a szociális, a jóléti államot létrehozni. Én a részemről azt mondom, talán kicsit későn vezetem elő a kérdést, de nem volt lehetőségem ezt feltenni. Tehát felmerül az intézmények egyensúlya, gazdaság, szociális kérdések rendben van, hogyha valamit változtatunk, azért csináljuk a változást, hogy jobb legyen utána. Tehát az új intézményi kiosztás, ez tényleg a korábbi lehetőségekhez képest előre lépés lesz. Munkahely, jólét, stb. Tehát előre lépünk, vagy visszafelé léptünk ezáltal propose uh, we... A négy előadónkat arra kérem, maximum három percben reagáljon. Van még egy korlátunk, ugyanis a tolmácsaink cserben fognak bennünket hagyni. Ez egy többnyelvű eh, eseményen alapvető fontosságú. King úrral kezdeném. King úr, tartozunk még önnek néhány percet. Jó, de akkor válaszoljanak a többiek. Tibor, kezdjük önnel, és utána szólalok én fel. Röviden, azzal kapcsolatban, hogy kell -e növekednünk. A kérdés nagyon jó. Ez egyik megfontolandó aspektus ezzel kapcsolatban pont a szegénység. Van-e elegendő termékünk, szolgáltatásunk? Az egész lakosság jóléte szempontjából van elegendőnk? El lehet gondolkodni azon, hogy eh, ha igen, akkor le lehet állni a növekedéssel. Ez egyik megjegyzésem. Másrésztről egyetértek, abszolút egyetértek, hogy a növekedés struktúráján, minőségén kell változtatni, amit mi és én is mondtam, hogy a jelenlegi struktúrában a növekedés katasztrófához vezet. Ezen kell változtatni. Azt hiszem, hogy ezt is figyelembe kell majd venni. Griller professzor parancsolja három percben. Egyik a Mercury esetre. Én ezt nem fogom tudni megoldani, egy percben semmiképpen sem. Egy dolgot szeretnék csak ezzel kapcsolatban elmondani. Én úgy értelmezem ezt, hogy ez világosan rávilágít a KKBP egyensúlytalanságaira. Sok szereplő van, aki az érre szeretne állni. Jogi szempontból világos, hogy a tanács felel az Európai Unió álláspontjának kialakításáért. En szinten az Európai Uniót nem az Unió képviseli, a tagállamoknak kell ezt az uniós álláspontot felvállalni. Hogyha egyhangúságra van szükség, ezt nem fogjuk elérni a tanácsban, a főképviselő és a bizottság lép ebben az esetben be a képbe, és ők próbálnak akkor az érelni. Egyrésztről a KKBP kérdésekben egyhangúságra kell törekedni, ez, egyik, ez, ez az ellentmondás, hogy egyhangúságra kell törekedni, közben nagyon sok a szereplő a szintére. Ennyit a Mercury esetről. Ami Észak-Ciprust illeti, őszintén szóval nem ismerem ennek az ön által említett kialakítandó megállapodásnak a részleteit. Jogi szempontból Észak-Ciprussal nincsenek külkapcsolataink. Az unió részeit, részét képezi ez a terület is, azzal, hogy az uniós jogszabályok alkalmazását felfüggesztetnek tekintik ezen területen. De megállapodást nem lehet kötni, mint hogyha a harmadik országról lenne szó. Aztán a harmadik megjegyzésem, a kondicionalitás kérdése, ha jól értettem, a fejlesztési együttműködésre vonatkozóan elsősorban, azt hiszem igaza van. Hogyha megnézzük a szerződés szövegét, az a szöveg, amely az Európai Bíróság határozatát kiváltotta, mi szerint az emberi jogok tiszteletben tartása feltétel a fejlesztési együttműködéshez, ez már nem szerepel a szövegben. Meglátjuk, mit mond az Európai Bíróság arra, hogy tekintettel, hogy hangsúlyozzuk az általános elvek mennyire fontosak, a fejlesztési politika eh, kereteivel foglalkozó részben 208-as cikk. Vajon ez más eredményre vezetne -e? Én kétlem ezt. Ez a szöveg az általános rendelkezéssel együtt szerintem ugyanarra vezet majd, de egyetértek azzal, hogy a szöveg most kevésbé világos, mint amit korábban olvashattunk. Igen, a spanyolul válaszolok, a IMF nem áll szemben a tervezett EMF-fel, e hiszen az Európai Unió végül is ugye létrehozna egy bizonyos alapot, hogy a saját kapacitásainkat megőrizzük, és a, végül is az IMF egyrésztről létezik, ott van ugye Kína, kommunizmus, amely tulajdonképpen a legnagyobb kapitalista eh, a világon. Aztán látok, eh, Dél-Amerika eh, katasztrofális helyzetben van, Brazíli, Brazília, Argentin és a többi. Ugye látjuk, hogy a fejlődés szempontjából tényleg előre tudunk. Még a kihívások? Doha például a parlament nemzetközi bizottságában, nemzetközi kereskedelmi bizottságában voltam, ott vannak a piaci területek. Az USA csökkenti a szubvenciókat, Brazília, Kína, elfogadják a szolgáltatást, vagy pedig ugye nekünk is túl kell élni. Kopenhága, Mexikó, ugye meg kell nézni, hogy ki felelős a szennyezésért. Tudjuk, hogy elsősorban az USA és Kína, ezek mindent leblokkolnak azt kell mondani, hogy a Obama elnök számára legnagyobb kihívás, ez a welfare state megreformálása, és abban nincs benne a teljes lak, lakosság. Európában mindenkire kiterjed ez a védelem, a szociális védelem az most kezdődik, most fejlődik csak Kínába. Tehát ebből a szempontból nem állunk rosszul minden kapcsolódik a cél kitűző a millenomi elképzelésekhez, célokhoz. So the last word goes to Mr. Tim King. Tim Kingé az utolsó szó, az Euró, European Voice szerkesztőjéről van szó, aki azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amik mindenkit foglalkoztatnak, de senki nem meri feltenni, mi az, a session editor? Nem nagyon tudok erre válaszolni. Különféle dolgok váltják ki ezt az egzisztenciális válságot, amelyben vagyok. Idősödő lakosság, szociális válság, gazdasági válság, környezetvédelmi válság, stb. Mások különféle problémákat tettek ehhez hozzá. Ugyanilyen válságot váltott ki Kerede Hucht, aki Zsambonét idézte, a, valamiként való lét és a valamiként való cselekvés felvetésével. Én újságúraként tulajdonképpen semmit nem csinálok, és a Fehérházba sem kaptam meghívót, amikor legutóbb Eh, Washingtonban jártam, akkor a West Wing eh, tévésorozatban szereplő dinerbe viszont elmentem vacsorázni. Egyikünk azt mondta, hogy május 9-én következett be a forradalom, én eh, a pénzügyminiszterek környezetében ülők közül eh, egyikként elmondanám, hogy nem május 10-én következett be ez a bizonyos forradalom. Ami pedig a kollektív eh, öngyilkosságra való felhívás illeti, elhangzott az, hogy a belgák a nemzetközi szintéren 5. Károlyra hasonlítanak. Emlékeztetnék arra, hogy 5. Károly óra eh, mesterként eh, élte nyugdíjas napjait öregkorára. De amit mondani szeretnék a következő, az új uniós keret nem annyira új. Abból a szempontból, hogy az intézményi változás általában válságok váltják ki az EU-ban az, hogy az eurócsoport tanácsa összeül 8-án vagy 7-én, erre Sárközi elnök úr is utalt, a Lisszaboni szerződés keretén belül a soros elnökség is nagy agóniát váltott ki, a spanyol elnökség az Európai Tanács állandó elnökségéhez képest elhalványult. Miért? Azért, mert egyre csökken a soros elnökség szerepe, és azért is, mert Spanyolország nem igazán van abban a helyzetben, hogy megmondja a többieknek, mit csinálnak. Az Európai Bizottság Sárlomány épületében egy konkurens konferencia zajlik, meg kell, hogy mondjam, itt egyébként jobb a légkondi, mint ott, abban az épületben. Ugyanakkor a vita sürgetőbb volt, és ott a lelkismeret furdalás egy kicsit jobban kidomborodott. Most nem a tudósok, hanem a politikusok és a bankok közgazdászai érzik magukat kellemetlenül a lelkismeret furdalások miatt. Ott azonban a piacok és az intézmények között választó vonalat húztak. Barozó egy lehetőséget látott, itt felé említette valaki, ön uram, ezt a kérdést. Nem arról van szó, hogy na, mire jutottunk, hanem arra, hogy van egy lehetőségünk arra, hogy eh, itt szerepeket váltsunk, és eh, ő, Barroso elnök azt szeretné, inkább a bizottság kerüljön eh, góllövő helyzetbe, és nem a tanács. Az világos, hogy a Lisszaboni szerződés még alakul. Ami a Mercuryvel kapcsolatos kérdést illeti, ez a European Voice heti kiadásának második oldalán szerepet, még mindig függ, függ, folyik a küzdelem ezzel kapcsolatban. Még mindig ezek az intézményi játszmák zajlanak, és elmondhatom, hogy újságíróként nagyon szépen meg fogok még egy darabig élni ebből. Itt a címlapon egy másik sztori szerepel, az észak-ciprusra való kereskedelem kérdése akik nem ismerik a történetet, van egy bizottsági rendelet javaslat, hogy az Észak-Ciprusi köztársaság közvetlenül kereskedhessen az Európai Unióval. Ezt Ciprus megvétózza a tanácsban, erre parlament elé kerül ez a kérdés. Úgyhogy a változtatások, a változások most is zajlanak. Még egy változtatásról hadd tegyek megjegyzést, erről eddig nem beszéltünk, a G20-akról van szó. Folyik a harc azzal kapcsolatban, folyik a vita azzal kapcsolatban, hogy az új intézmények mit jelentenek. Az EU-t egyszerűen jogalkotási gépre korlátozzuk le, miközben a döntések G20 szinten eh, történnek majd. De Kuchtúr úr beszélt arról, hogy ha Doha nem működik, akkor marad a kétoldalú megállapodások ö, eh, sora. Az elnök a reálgazdaságról beszél. De mi van akkor, hogyha valódi protekcionista politikákba ütközünk? Felmerült még egy kérdés, a, a szociális társadalmi következmények. A bizottságban a konferencia képviselői részvevői arról beszélnek, beszéltek, hogy hogyan vezet el a pénzügyi válság a reálgazdaság válságához, illetve a költségvetések, az államháztartások válságához. Tulajdonképpen a demokratikus intézmények kereteit fogjuk ezzel tesztelni és feszegetni, és ezzel túl is léptem szerencsésen a rám szabott időt. Köszönöm a figyelmüket. Well, ladies and gentlemen, I was planning to give a long... Az volt a tervem, hölgyeim és uraim, hogy hosszú, részletes beszédbe fogok görög nyelven, de mivel a tolmácsok már így is túlóráznak, ezért eltekintenék ettől. Ehelyett szeretném megköszönni mindannyiuknak, elsősorban a négy előadónknak a közreműködést, mindenkinek kellemes estét kívánok!